Ist das an? Nee. Liebe Kollegen, meine Damen. Kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák, ezzel megnyitom a mai ülésünket. Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. A napi rendit, napi rendtervezetet mindenki megkapta, semmilyen módosításról nem tudok, tehát elfogadottnak nyilvánítom a napi rendet. A második napi rendi pont az elnök közleményei. Most azt szeretném mondani, hogy múlt héten nagyon kevesen voltunk jelen a londoni delegációs utazáson. Találkoztunk szerdán, csütörtökön nagyon érdekes beszélgetéseket folytattunk az alsóházban, három különböző szakbizottsággal találkoztunk a felsőházzal közösen tartott ülésen jártunk, aztán a Bank of England-nél is jártunk, aztán folytatunk tárgyalásokat a helyettes miniszterrel, értekes miniszterrel, azt mondanánk, hogy államtitkár, Angliában miniszterhelyettesnek hívják, tehát a pénzügyminisztérium illetékes szak államtitkárával találkoztunk. Aztán Találkoztunk szakszervezet, szakszervezeti képviselőkkel és a sajtó képviselőivel is az Európai Parlament kint, kinti képviseletén. Világosá vált, hogy az Egyesült Királyság a bank által nagy érdeklődést tanúsít az iránt, hogy ez az általános államadóság válság, amely euróválságként került a köztudatba, nem konkrétan euróválság, hanem egy olyan válság, amely mindenkit érint, sőt, az Egyesült Királyságnak is nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy az euró stabil és sikeres maradjon, bár ugye nincsenek benne az euróvezetben. Jövő héten kedden találkozunk, hasonló találkozás lesz kisebb körben, Berlinben, a Bundestagban, az alsóházban fogunk találkozni az illetékes szakbizottsággal, amely olyan kérdésekkel foglalkozik, amikkel a mi bizottságunk, csak ezt a keddi délben megszervezett látogatást tette lehetővé. Szecsoka Ferráti megkérdezte, hogy mi a helyzet a tolmácsolással. Csak egy angol tolmácsot tudnak biztosítani. Tehát angol-német, német-angol viszonylatban lesz tolmácsolás. Aki jól tud angolul, szeretettel várjuk, hogy jelentkezzen nálunk a bürónál, ha jövő kedden szeretne eljönni. Ez egy ebédidőben tartott munkaebéd lesz pontosabban. Most pedig rátérünk. Még egy dolgot talán hozzá kell tegyek a londoni látogatásunkhoz. Számomra, aki még soha nem találkoztam a House of Lords, a felsőház képviselőivel, nekem nem csak informatív volt ez a találkozás, hanem meglepő is. És lenyűgöző volt látni, hogy milyen rendszeresen és intenzíven foglalkoznak a három szakbizottság, felsőházi szakbizottság tagjai a mi témáinkkal. Nagyon is felkészültek, nagyon is alaposan olvasták Pervans jelentését, az egyes pontokat, cikkeket, bekezdéseket is ismerték, és intenzíven foglalkoztak azokkal a válaszokkal, a hét kérdésünkre tett válaszok is foglalkoztak. Írásban megkapjuk majd a válaszokat a kérdéseinkre. Most pedig rátérek a mai ülésre. Ma két napi rendi pontunk van. Ha megengedik, az első közös napi rendi pont globális egyensúly hiányok és globális irányítás. Aztán utána az a kérdés, van-e arra lehetőség, hogy a meglévő rendszert, a meglévő valuta rendszert módosítsuk-e, hozzá tudjuk igazítani a mostani helyzethez, garantálva, hogy a valuta rendszer módosításával ezek az egyenlőtlenségek, ha nem is szüntethetőek meg, de ennyit, enyhíthetőek, és így ebből a szempontból megelőzhetőek a válságok. Nagy örömmel bal oldalamon önök, jobb oldalán Péter Bex urat üdvözölhetem, az életekes igazgató, aki a nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatokkal foglalkozik, a globális gazdaságirányítással foglalkozik, az ECFIN főigazgatóságnál a bizottságon belül, és nagyon Köszönjük neki, hogy mindkét témánkhoz hozzá fog szólni, a globális egyensúlyhiányok és globális irányításhoz, illetve élvek egy új monetáris valótarendszer mellett. 10-15 perces bevezetőt fog tartani, utána pedig megnyitom a vitát. Bex úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy, hogy az elnök úr említette, valóban az a jó megoldás, ha a két témát külön kezeljük, Nyilván összefüggnek egymással, mindig hivatkozni fogok, kereszt hivatkozások lesznek a két jelentés között, de szerintem valóban helyes külön foglalkozni velük. Ha megengedik, a globális egyenlőtlenségekkel kezdeném, amelyek már egy ideje itt vannak köztünk. A folyófizetési hiányok felhalmozódtak a világgazdaságban a 90 éves, 90 évek végétől masszív tőke beáramlás következett be az USA-ba, az Egyesült Királyságba. Ezek az országok nagy, növekvő folyófizetési hiányokat halmoztak fel. Kínában, Japánban a felesleg, a többlet nőtt. Már a 90-es évek végén, az elmúlt évtizedben mondhatnánk így, súlyos aggodalom alakult ki a politikusok és a szakértők között, hogy a megfelelő korrekciókra szükség van. De azt is mondták, hogy ezek a korrekciók túlságosan hirtelen módon negatív hatással lehetnének az USA dollárra és a nettó tőke beáramlásra. És ez hozzájárulna a világgazdasági növekedésének csökkenéséhez. Volt persze nagyon éles ívű csökkenés a gazdasági növekedés területén, de ez nem emiatt volt, hanem a pénzügyi válság miatt. A sors iróniája, hogy 2009-ben a válság következtében az egyenlőtlenségek klasszikus módon csökkentek. Egy holland eh, szakértő azt mondta, hogy minden, előny, minden hátránynak vannak előnyei. Most kilábal éppen a világválságból a világgazdaság, és megint nőnek a globális egyenlőtlenségek. Néhány növekedési minta, amely létezett a válság előtt, most újra felütötte fejét. Látjuk, hogy nő a globális egyenlőtlenségek rendszere. Látják a rövid tájékoztatónkhoz csatolt táblázatot, ezt mindenki megkapta írásban. Ha megnézik a táblázatot, ha megengedik, egy szóval óva inteném őket Kínával kapcsolatban. Úgy látszik, hogy a deficit, a hiány 5%-ra prognosztizálható a jövőre. Két dolog miatt kérem az önök figyelmét, és intem önöket óva. A deficit nő, ugye az IMF azt gondolja, hogy 7-8 százalék felé, vagy fölé növekedhet a GDP-re vonatkoztatott hiány, akkor is, ha folyó fizetési többletről, fizetési mérleg többletről beszélünk, 5%-os többletről, mégiscsak nominális név szerint értelemben növekedésre van szó. Tovább is erős marad a kínai gazdaságban a növekedés mértéke. Ha megengedik, szeretném megnézni a következő időszakok gazdasági helyzetére. 2010 nagyon fontos a nemzetközi kereskedelemről meglévő adataink bátorítóak, annak ellenére, hogy látjuk, hogy a világgazdaság kinövekedés lendülete lassul. Múlt héten az IMF módosította világgazdasági növekedésre vonatkozó előjelezését 7-esről 7,1%-ra. A világ növekedés 4,4%-osra tekintettük 2011-ből, októberben 4,2%-ot vetítettek elő. Tehát élénkül a világgazdaság, a mi bizottsági előrejelzéseinkkel összhangban, de mégis úgy tűnik, hogy törékeny ez az egyensúly, kivetképpen a csúcs technológiák területén, ahol magas a munkanélküliség, és van aggodalom az államadóság miatt, a feltörekvő gazdaságok továbbra is nagyon jól haladnak, jól alakulnak, Ázsiában, Latin-Amerikában nagyon stabilan növekednek, másod viszont csökken a növekedés mértéke. A legtöbb csúcs technológia területén az infláció annak ellenére, hogy növekedett az infláció Európában, a feltörekvő gazdaságokban az inflációs nyomás nagyobb, az árucikkek, az energia és élelmiszerárak esetén ezek nagyon magas szinten maradnak a magas növekedés miatt. Ami a globális pénzügyi piacokat illeti, ott javultak a feltételek az elmúlt hónapokban, annak ellenére, hogy van egy kis idegesség, vannak ideges epizódok, tehát vannak nagy kockázat visszatérítésére irányuló törekvések. Alapvetően pozitív a kép. A globális gazdaság élénkülés szerény és egyenlőtlen. És még ehhez az jön, hogy nagyon sok kockázat van a mérsékleten pozitív prognózishoz. Adódik néhány probléma. Az fő probléma az árucikkek ára, az élelmiszer árak. Az árucikkek árának növekedése az egyik legnagyobb kockázat, amely sújthatja a világgazdaságot. Nagyon sok feltörekvő országban, gazdaságban további nyomást nehezedik minden árucikre, legyen szó élelmiszerről, energiáról vagy fémekről. Ez hozzájárul ahhoz, hogy nagyon magasak az árak, történelmi mércével mérve is. Ezek nem csak, kisik, nem csak oda vezethetnek, hogy kiséklék ebből az egyensúly állapotból a világgazdaság, hanem veszélyt jelent a vásárló erőre nézve is nagyon sok fejlődő országban. Ugyanakkor az árucikkek, az áruk ára, most visszatérek a mostani témánkhoz, az árucikkek, a termékek ára növekedés a további globális egyenlőtlenségekhez vezetnek, hiszen az élelmiszert importálók esetében nagyobb a függőség, kiválképpen az olajexport esetében pedig nagyobb a ö, kivitelezőknek a töblete. További kockázat a tőkeáramlások illékonysága, törékenysége. Ez oda vezetett, hogy nagyon sok feltörekve gazdaság külföldi valótában tartalékokat halmoz fel. Változik a valuta árfolyam, hmm, a valuta árfolyam nem csak a gazdasági alapszabályok tükre, az egyik dolog azt mondom, ugye, hogy itt kapcsolódik a második téma, tehát a nemzetközi monetáris rendszer kérdéséhez kapcsolódik a mostani ö, megjegyzésem, de majd később visszatérek a második részben ehhez. Ami a fiskális konszolidáció hiányát illeti, néhány nagyon fontos fejlett, fejlett gazdaságban, az USA-ban és Japánban merülnek fel ezek a problémák. A mostani magas deficit állományuk, ha ez megmarad túl sokáig ebben a két országban, azzal a kockázattal jár, hogy ez a két gazdaság fenn nem tartható adósság állományokhoz vezet, japán esetében pedig megmarad ez a fenn nem tartható állomány. Ami a növekedési kapacitást illeti a jövőben, ezek is veszélyednek vannak kitéve, hiszen nagy kívásokkal kell szembe nézniük a korfüggő kiadások miatt, az USA-ban és Japánban is. Ezek a tényezők vagy hozzájárulnak a globális egyenlőtlenségek kiterjedéséhez, vagy pozitív-negatív hatással vannak negatív értelemben a globális egyenlőtlenségekre. A globális kockázat az, hogy a globális egyenlőtlenségeket nem korrigáljuk. Mi a megoldás? Nos, kezdésként azt mondanám, miután ez valóban globális probléma, globális szinten kell megoldani. Nagyon fontos, hogy több oldalú, kooperatív megoldásokat keresünk. A G20-ak csúcs találkozója, vagy a G20-ak az első számú fórum, amelyen koordinálják globális szinten a gazdaságot, a G20-ak fóruma valóban arra hivatott, az egyetlen testület jelenleg amúgy, amely hivatott ezen probléma globális megoldására. A szöuli csúcsalálkozón tavaly a G20-ak megállapodtak egy négy pontból álló akciótervben, amelyen növelni lehetne a globális növekedést és korrigálni lehetne az egyenlőtlenségeket. Növekedésbarát fiskális konszolidációra van szükség a fejlett országokban. Két csúcs találkozó volt tavaly, úgy volt ugye a torontói csúcs is júniusban tavaly, ahol is a fejlett gazdaságok elkötelezték magukat olyan fiskális tervek mellett, amelyek segítségével ö, csökken 2013-ig a deficit, vagy a, a ö, hiány, és 2016-ig pedig a GDP arányos adósságállományt kívánják csökkenteni. Az USA jelenleg sajnos a vállalt célokhoz képest igen messze van. A csúcsalálkozón megállapították, hogy az érzékeny országok, az európai gazdaságok Többet kell tegyenek a fiskális konszolidáció érdekében. A második eleme a G20-szak cselekvési tervének az, hogy olyan politikákat kell kidolgozni, amelyek elősegítik a többlettel rendelkező feltörekvő gazdaságok fogyasztását. Kínára gondolunk például, néhány országban nagyobb valutárfolyam rugalmasságra van szükség. Ez azt jelenteni, hogy a biztonsági, szociális biztonsági hálót is erősíteni kell, az infrastruktúrális beruházásokat is növelni kell. A harmadik elemennek, bizonyos akciótervnek az az, hogy mind a G20 országnak be kell vezetniük szerkezet átalakítást annak érdekében, hogy növekedési lehetőségeket növeljék. Kiváltképpen Európában növelni kell a növekedési potenciált szerkezet átalakítás révén. A negyedik akciótevé pont pedig az, hogy e, a globális keresletet kell helyreállítani. Olyan mechanizmus kell kidolgozni, amely segítségével korrigálható az egyenlőtlenség, a 2011 novemberi Kanni e, franciaországi csúcsolálkozón lesz ez egy fontos téma. Az EU számára ennek a négy pontnak a végrehajtása kapcsán úgy gondoljuk, egy koherens növekedési stratégiát dolgoztunk ki. Nem hiszem, hogy minden részletét ismertetnem kellene most, mert ezek az elemek napirendre kerülnek majd más üléseken, amelyeket az Önök Bizottsága tart majd, illetve már biztos foglalkoztak ezekkel a témákkal korábban. Csak emlékeztetném Önöket arra, hogy az Európa 2020-as stratégia égisze alatt történő szerkezet van szó, a gazdaság gazdaságirányítási reformcsomag, pénzügyi biztonsági csomag, meg kell erősíteni a szabályozó és felügyeleti struktúrákat Európai Unió szinten. Mi úgy gondoljuk, hogy mi az EU szintjén megtesszük a feladatainkat, a többi országnak is el kell végezni a házi feladatát. Mert ne felejtjük, hogy a globális egyenlőtlenségek fő okozója nem az EU, hanem a fő hozzájárulók Kína és az USA. Ami Kínát illeti, már említettem röviden, Kínának meg kell erősítenie a szociális biztonsági hálózatát, támogatni kell a pénzügyi liberalizációs reformot, és be kell vezetni olyan intézkedéseket, amelyek csökkentik a vállalati profitok visszatartását. Nagyon fontos, hogy eredményeket érjünk el a valuta árfolyam flexibilitás területén is, hogy a renbi a valóban tükrözze a gazdasági szabályok lényegét. Az USA-ról szólva, nos hát ott először garantálni kell növekedésük fenntartható helyreállítását, növelni kell a belföldi megtakarítási összegeket, és be kell vezetni egy ambiciózus fiskális konszolidációs programot, hogy így lehessen a közmegtakarításokat is növelni. Ami a szerkezet átalakítást illeti, arra leginkább az energia és a környezet területén van szükség, mert az nagyban segítséget nyújtana ahhoz, hogy fenntarthatóbb fejlődés alakuljon ki a magánfogyasztás terén abban az országban. Aztán van elképzelésünk azzal kapcsolatban is, hogy további Japánhoz hasonló fejlett, többlettel rendelkező országok tegyenek. Japánban is fontos a szerkezet átalakítás, annak érdekében, hogy növeljék növekedési potenciáljukat és a belföldi keresletet. Nagyon fontos, hogy a munkaerőpiaci stratégiákat is megfelelőképpen bevezessék, a reformokat, a reál béreknek a produktivitás arányában kellene növekedniük. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a magán ember fogyasztását elősegítsük. Aztán úgy gondoljuk, hogy az olajexportáló országoknak többet kell tenni annak érdekében, hogy növekedésük forrásait diverzifikálniuk kell. Néhány országnak növelni kellene a kiadásait az oktatásban, az infrastruktúrában, oly módon, amely ö, a makroökonomiai stabilitásukkal összhangban van. Ha megengedik, zárom az első előadásom gondolatait, pár szóval zárnám. Tehát gondolataimat néhány szót szólnék, elnök úr. Azt gondolom, remélem, hogy önöket érdekli ez a kérdés, ami a G20-ak pénzügyminiszter helyettesi ülését illeti, január közepén Párizsban tartottuk, tavaly a francia elnökség idején, és ez arra mutatott rá, hogy sok eredményt értünk el az úgynevezett indikatív útmutatások terén, amely segítségével előrejelezhetőek a válsághelyzetek. Párizsban a pénzügyminiszter helyettesek egy két lépcsőből álló programot fogadtak el. Az első lépés az abból áll, hogy azokat az országokat, amelyeket meg kell vizsgálni, és amelyeket elemzésnek kell kitenni, ezeket az országokat úgy kell kiválasztani, az első körben kell ki, az első lépés kapcsán kell kiválasztani. A második lépés pedig az, hogy ezeket az országokat górcső alá vesszük és kielemezzük. Annak érdekében, hogy a külső egyenlőtlenségek problémájának gyökerét megtaláljuk arról is szó van, hogy ezeknek az országoknak abban is segítséget kell nyújtani, hogy hogyan oldhatják meg a problémát. Önöknek tudniuk kell, hogy nagy tétakozás alakult ki Kína és Oroszország részéről. Törökország sem volt megelégedve, de az elnöknek sikerült ezt a két lépésből álló programot elfogadtatni, ezt a kompromisszumos megoldást. El kell mondjam továbbá, hogy a két lépésből álló program, amelyet először a bizottság javasolta a G20-ak szőúli találkozóján, ezt nagy mértékben befolyásolta a mi túlzott deficit eljárásunk, amelyet a bizottság javasolt a gazdaság irányítási rendszer reformja terén. A pénzügyminiszter helyettesek jóvá hagytak egy ambíciózus, de elfogadható ütemtervet, amely oda vezet, hogy nem a, tehát a vezetők fogadjanak el olyan szakpolitikai irányításokat, amelyeket majd a novemberi Kanni találkozón terjesztünk elő. A G20 te a munkacsoport, van egy munkacsoport, amely szakértőkből áll, ők együttműködnek az IMF-fel, méghozzá kidolgozzák azokat a jelzőszámokat, indikátorokat, amelyeket el kell fogadni, amely segítségével ezt a két lépésből álló programot az első lépés keretében el lehessen indítani. Meghatározzák azokat a, az irányszámokat, benchmarkokat, ha úgy tetszik, amelyek segítségével mérhetőek az országok problémái. A cél az, hogy a pénzügyminiszter helyettesi találkozón február közepén megállapodunk ezekben a jelzőszámokban és benchmarkokban, és áprilisban, amikor a pénzügyminiszterek tanácskoznak Washingtonban, addigra már lenne egy konklúzió, és az első méreható elemzést el is kezdhetnénk. Az utolsó megjegyzés ehelyütt, mint említettem, ambiciózus, de megvalósítható, nem lesz könnyű, kiváltképpen azért, mert elég nagy ellenállás várható Kína részéről. Kína nélkül, amely nagyon fontos szereplő, nem tudjuk az egyenlőtlenségeket kiszöpölni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó bevezetést. Azt javaslom, hogy a jelentéstevő asszony kapja meg a szót, Pervenche Berez, utána pedig a többi frakció képviselő is kapjanak szót. Konár Hökmák, Eliza Ferére és Ole Schmidt jelentkeztek. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen ezt a nagyon fontos eszmecserét, nagyon is aktuális az ön látogatása a nemzetközi és európai szinten, és hogy a válságkomisszió, válságbizottság keretében ez egy nagyon is aktuális téma, nagyon fontos kérdés, központi kérdésünk. Amit ön mondott, azt támogatom, ami arra vonatkozott, hogy illuzórikus azt gondolni, hogy a válság hatása hm, a globális egyenlőtlenségre milyen hatással volt, ugye elmondta, hát más tényezők is szerepet játszanak. Aztán nem szabad figyelmen kívül hagyni ezt a valóságot, amikor az Európai Bizottság elemzi a, a szuverén hatós, a szuverén, vagy az államadóságok helyzetét, nem szabad a válság hatásától eltekinteni, mert ebben az esetben súlyosbította a dolgokat. A válság, mint ön is említette, csökkentette a nyomást, néhány esetben javította a helyzeten, de néha súlyosbította, főleg az államadóságok esetében szerintem a válság súlyosbította a helyzetet. Azt hiszem, hogy az érvelést ki kell bővíteni, ki kell térni a úgynevezett szuverén adósságok területére is. Európa nem volt okozója a válságnak, a válságba való kilábalás területén Európa elvégezte házi feladatát, és most az a fontos, hogy többi partnert meggyőzzük ezen áll vagy bukik a dolog. Én azt gondolom, hogy sajnálatos módon mi, mint Európai Unió, az ütemtevet, ha megnézzük, nem lesz elég szerintem. Nagyon fontosak a politikai megállapodások, az alapfeltételek, az a struktúrális reformok kapcsán. Ez nem a mai témánk, tehát erről nem fogok bővebben beszélni. De azt gondolom, hogy van még egy nehézség. Ezek azok a feltételek, amelyek segítségével működtetni lehet a több oldalúságot. Ez sokszor meglep engem. Tehát, mármint ami a multilaterális, a több oldalú struktúrák működését illeti. Ennek a képtelenséggel döbbent le engem, hogy nem működik. Ha vannak reformok a struktúrák területén, ha javítjuk a felügyeleti struktúrákat, mégis marad egy nagyon fontos probléma a szervezés, a kifejezés területén, az Európai Unió érdekeinek érvényesítése területén. Mert néha az a helyzet, hogy akkor is, hogyha nem a G20-a kapcsán merül ez fel. Most az a tény, a g 20 kapcsán nagyon fontos a sajtótájékoztató. A sajtótájékoztató teljes mértékben a válságnak szentelték, annélkül, hogy egyetlen egy szót szóltak volna az euróról. Most hát milyen kötelezettségünk adódik ebből a G20-ak keretén belül, ami a két másik főszereplőt illeti. Sokkal bonyolultabb a helyzet. Kicsit aggódom a két fő szereplő miatt. Ami az amerikaiakat illeti, Engem meglepett a válság kezdete óta belpolitikai okok, amerikai belpolitikai okok miatt, amiket nem tagadok, az USA-ban a munkanélküliség kérdése elfogadhatatlan. Mert a, ugye általában arról beszélnek, hogy szinte teljes a foglalkoztatottság, de hát nem erről van szó. Azonnal fel kell lépni. Tehát gyakorlatilag súlyosbították a körülményeket mindenfajta újabb reformintézkedés bevezetésével. Az amerikaiakkal nem lehet vitatkozni, vitatkozni. Amikor találkoztam a demokrata amerikai kollégákkal, nagyon nehéz volt közös nevezőre jutni. Szerintem a dolog lényege a mai vitán kapcsán, ők másként látják a prioritását. Ön azt mondja, költségvetési konszolidáció, és majd csodaképpen a munkáltatás, a foglalkoztatás kialakul, Amerikában fordított a helyzet. Amikor arról beszélünk, sem most a, a globális egyenlőtlenség amerikai oldalról, most az ő fogyasztási ö, módszerük vagy szokásrendszerük fenntarthatatlan. Nekik kell változtatni a fogyasztás területén, illetve az újra ö, kiosztás területén hogy lehetne a G20-ak találkozni ezt a kérdést felvetni, nem tudom. Ami a kínaiakat illeti, van egy másik probléma. Ő nagyon jól összegez a problémákat, de van itt még valami. Ha valódi globális irányításról beszélünk, ebben nem fognak részt a kínaiak. A G20-akban halandóak, mert ezek nem kötelezik le őket, a G20-ak mármint. Abban részt vesznek, semmi másban jó lenne egy kis mozgásteret nyerni, hogy mégiscsak hatással lehessünk. Elnézést kérek, hogy hosszasan fejtettem ki gondolatomat, de ezek a témák nagyon fontosak. Köszönöm szépen. attól tartok, hogy nem igazán vitázunk most ebben az esetben, mert gyakorlatilag mindenben megegyezünk, de azért megpróbálok válaszolni megjegyzéseire, felvetéseire. Az első téma, amit felvetett, az, az volt, hogy hogyan képviseljünk Európaként egységes hangot és azt hiszem, hogy ez elképzelhető, hogy mennyire frusztráltak vagyunk az Európai Bizottságnál emiatt, mert hát megpróbáljuk meggyőzni a tagállamokat arról különböző alkalmakkal, ráadásul már évek óta megy ez, nem csak a G20-on belül, hanem az IMF-ben, a Világbankban, hogy egy olyan rendszer felé mozduljunk el, hogy az európai érdekeket egy európai képviseletként jelenítsük meg, teljesen mindegy, hogy ki lesz az a képviselet. Hihetetlenül lassú folyamat. Azért néhány apró belőrelépés történt, de a helyzet a G20 kereten belül azért messze van az ideálistól. Számos európai ül az asztal körül, de ez nagyon gyakran kontraproduktív, mert ott van a, brazil fickó a G20-on belül, aztán ott van az olasz képviselő, aztán a német és a francia után, és akkor azt mondja a brazil, hogy hát ezt most már nem hallgatom tovább, hát mindenki ugyanazt mondja. Úgyhogy kontraproduktív ebben az értelemben. Megpróbálunk ezzel valamilyen módon megbirkózni, mégpedig úgy, hogy valamilyen koordinációt ajánlunk fel. Vannak referenciáink, ezeket megvitatjuk a tagállamokkal, valamennyi tagállammal, mert nincs mindenki ott személyesen a G20-ban, a bizottság pedig az összes tagállamot képviseli, illetve az elnökség. Tehát bizonyos referenciákban megegyezünk előre, és a bizottság is képviselőként tartja magát szigorúan ezekhez a referenciákhoz. Reméljük azt is, nyilván, hogy a tagállamok is ugyanígy járnak el. De azt kell mondanom, hogy legtöbb esetben ez megállapítható, hogy így járnak el. Illetve az EU pozíciókat is igyekszünk koordinálni, tehát, hogyha különböző szintű G20, G20 ülésekre elmegyünk, például az európai koordinációs ülésre, akkor azért megpróbálunk nyilván megbeszélni előre, hogy mit fogunk mondani annak érdekében, hogy a brazil képviselő ne mondhassa azt, hogy hát mindannyian ugyanazt mondjuk el. De természetesen egyetértek önnel, ez még nem a legjobb mód, és sokkal jobb lenne, hogyha Európát egyetlen hang képviselni. A következő téma pedig az volt az USA-val és Japánnal kapcsolatban, itt megint csak egyetértek. A G20 legfőbb hátulütője az, hogy nincsen mechanizmus arra, hogy hogyan hajtsuk végre azt, amiről döntöttünk. Én magam belga vagyok, talán tudják, hogy már egy ideje dolgozunk azon, hogy kormányunk legyen, és egy korábbi politikus azt mondta, hogy elvezethetjük a lovat a folyóhoz, de arra nem vehetjük rá, hogy igyon is abból. Hát valahogy ez az eset velünk is. Azonban abban nem értek egyet teljesen, hogy az USA-val nem folytathatjuk le ezt a vitát. Hát dehogy nem, amikor a költségvetési konszol- konszolidációról beszélünk, akkor rögtön az amerikai pénzügyminiszter, akkor az amerikai pénzügyminiszter rögtön fölhördül, hogyha nem ért velünk egyet, Tehát ezeket a vitákat nyilván lefolytatjuk, de aztán soha nem értünk egyet. Nekünk megvan az álláspontunk, nekik is, nekik is megvan a maguké. A kompromisszumos megoldásban a véleménykülönbségeket egy kicsit próbáljuk tompítani, de legalább a vita már folyamatban van. Ami pedig Kínát illeti, itt megint csak egyetértek önnel, rendkívül nehéz rávenni a kínai képviselőket, hogy egyáltalán úgy játszák a játszmát, ahogyan a többiek is. Egy példát mondanék a legutóbbi szőli ülésről. Általában a kollégákkal nagyon komoly véleményeltéréseink vannak, például Brazíliával, Argentínával. Különbözően látjuk a dolgainkat érveinket felsorakoztatjuk, ők is vitát folytatunk, és valamilyen kompromisszumra azért jutunk. De a kínai képviselőkkel ez nem így működik. A kínaiak egyszerűen az érveinkre azt mondják, hogy nem. És ennyi. Ne kérdezzék, hogy mit tudok ezzel kezdeni, fogalmam nincs. Az amerikaiak is már próbálták ezt különböző módon áthidalni, például amikor az árfolyam problémáról beszéltek. Az amerikaiak próbáltak kedvesen, próbáltak fenyegetően fellépni, próbáltak a folyosón titokban, próbálták nyilvánosan, a kongresszus is próbált határozatokat hozni, és semmi nem működött. Mi próbáltuk úgy, hogy tárgyaltunk az amerikaiakkal, közösen próbáltuk az amerikaiakkal közösen lerendezni a dolgokat, kedvesen, barátságosan, akárhogyan, egyszerűen nem működik. A kínaiak júniusban talán egy kicsit rugalmasabbnak mutatkoztak, de azóta semmi nem történt. Úgyhogy a valutár folyam valódi hatása Ugye ez mindig az euró árfolyamtól függ. A kérdés ettől függetlenül még mindig nyitva marad. A kínai delegációnk tagjaival is beszéltünk erről, és ők egyszerűen azt tanácsolták, hogy ez idő kérdése, legyünk türelmesek. Hagy szakítsam félbe egy pillanatra. A kínaiak arra törekszenek, hogy Shanghai legyen a világ egyik pénzügyi központja. És gondolja, hogy ez valóban meg fog történni, vagy pedig ez egy álom marad. Hát én is csak találgatni tudok, ahogyan ön is, de erre a témára is felkészültem, de a második előadásnál. De a kína szakértőink azt mondják, hogy igen, ez működni fog, de sokkal több időre van szükség. Ugyanis a kínaiak nem években gondolkoznak, hanem évszázadokban. Ja, vielen Dank für die, uh... Köszönöm szépen a bő válaszokat. Most pedig Gunnar Hökmák, utána pedig Eliza Ferreira, és kérem szépen, hogy térjen rá a második, eh, vagy erre ezek a kérdésekre. Köszönöm szépen, ledöbbent, hogy eh, nem csak kettőn áll a vásár, hanem az egyensúly hiány is kettőn áll. Mert amikor az egyensúly hiányról beszélünk, akkor általában csak azt mondjuk, mindig csak a másiknak az egyensúly hiányáról beszélünk, a sajátunkról meg nem Úgyhogy talán ebben nem értünk egyet, de azt hiszem, hogy sokkal többet beszélünk arról, hogy mások mit te tegyenek, mit kéne tenniük, de szerintem ez még a vásár esetében sem működik, nemhogy itt. Mit felmerül a kérdés, hogy jelen pillanatban miért alakul ki ez a globális egyensúlyhiány? El kell ismernünk, hogy nagyon sokan, hogy olyan egyensúly hiányokat teremtettünk, amiket nagyon nehéz hátrahagyni az elmúlt 20 vagy 25 évben. Nagyon gyorsan változott a globális gazdaság. Hát nézzük meg, hogy nem egy milliárd, hanem négy milliárd ember ér meglehetősen jólétben ma már. Ez egy hatalmas változás. És természetesen akkoriban is nagyon óriási különbségek voltak, de ezt azért nem, nem éreztük, mert akkor a világ hár, gazdasági szempontból három részre osztódott az első, a második és a harmadik világra. De az új globális gazdaságnál globális az egyensúly hiány is. A fő problémák a globális egyensúlyban és egyensúly hiányban az az, hogy az új körülményekhez nem alkalmazkodtunk. Láttuk az amerikai deficitnél, a folyószámla hiánynál, illetve az állami kiadásoknál. A deficit mutatja, hogy többet fogyasztunk, mint amennyit megkeresünk. Ez egy hosszú távú probléma, hogyha nem tudjuk, hogyha nem tudunk egy magasabb gazdasági növekedést megteremteni. De szerintem az is probléma, hogy a globális egyensúlyról szélesebb körben is kellene beszélnünk, nem csupán a folyószámla szempontjából. Például a kereskedemről miért nem vitázunk a globális kereskedelemről? Mert azt láttuk az elmúlt két-három évtizedben, hogy a globális kereskedelem óriási léptekkel növekszik. Azonban egy szimmetrikus fejlődés is volt, illetve egy alakulás a szolgáltatások képezik a gazdaság alapját jelen pillanatban például az um, európai vagy az amerikai gazdaságban, de ott vannak a mezőgazdasági elemek, ha ezt a globális kereskedelmet megnyitjuk a mezőgazdaság előtt, akkor a mezőgazdaság, illetve a globális kereskedelem kedvezhetne a harmadik világnak is. Úgyhogy szeretném tudni, hogy a szabad kereskedelemről hogyan gondolkoznak az egyensúlyhiányról való viták során. Obrigada. Obrigada pela nagyon köszönöm. Köszönöm ezt az előadást. Ez rendkívül érdekes volt, és a kérdés, amit szeretnék feltenni a következő. Amikor válságról beszélünk, mondja Ferreira képviselőasszony, úgy beszélünk, mintha az egész világ válságban lenne, és ahogyan. Hökmark eh, kollégám elmondta, hogy az EU válságban van, és az Egyesült Államok is válságban van. A világ többi része azonban ebben az esetben egy kicsi visszalépést ért el, de jelen pillanatban nekünk azt kell megnéznünk, hogy az Európai Unió ebben a kontextusban, ebben az új világban milyen szerepet játszhat az átállást követően. Ebben az esetben azt szerettem volna kiemelni, hogy van egy receptünk az Egyesült Államok számára, egy másik Kína számára, azonban a recept, amit nekünk kell alkalmaznunk, egy kicsit zavaros. Ugyanis, hogyha megnézzük például a folyófizetési mérleg egyensúly hiányait, a bizottság által bemutatott csomagon belül ha nincsenek túl nagy, jelentős egyensúly, külső egyensúlyhiányok, ott van még mindig az eurozóna és az Európai Unió. A külkereskedelmi egyensúlyhiányok esetében, illetve ebben a világban, ahol ezek az egyensúlyhiányok fennállnak, ott van az Egyesült Államok és Kína. Nagyon érdekes, illetve fontos lenne, hogyha az Európai Unió vezethetné a nemzetközi irányítás helyzetét, azonban intézményi probléma miatt ez nem működik, hiszen nincs meg a kellő intézményi szilárdság. Ebben az esetben azonban az Európai Unió teljesen törékenyé vált egyéb jellegű egyensúlyhiányok miatt is. A belső egyensúly hiányainkkal kellene foglalkozni. Először is ott van az elégtelen gazdasági növekedés. Nagyon sajnálom, de az 1%-os gazdasági növekedés nem fogja megszüntetni a munkanélküliséget. Tehát a növekedési program nem, egy, nem elegendő, a 2020-as stratégia nem elegendő, mert nincsenek meg a megfelelő eszközök. Aztán másodszorban ott van az államadóság problémája, ez az, ami igazán törékenyé teszi Európát, hiszen ennek a következményeivel kell megbírkoznunk, hiszen van ugyan már egységes valutánk, de óriásiak a különbségek az egyes országok között. Aztán pedig ott vannak azok a receptek, amelyekkel próbáljuk kezelni ezeket az egyensúlyhiányokat, azonban ez nem az, amit a G20 javasolt, hiszen a költségvetési konszolidáció nem az, amit a G20 javasolt, azon, hiszen az államok csak rövid távú költségvetés konszolidációt alkalmaznak, közép és hosszú távon nem tudják biztosítani az adósság kifizetését. Ezek a témák mind olyan fontosak, hiszen ezekkel foglalkoznunk kell, ha nem tesszük meg, akkor fennáll annak a veszélye, hogy szem elől tévesztjük, milyen szerepet kell játszanunk a nemzetközi szintéren. Minden egyes blokknak megvan a saját külső gazdasági agendája, nekünk azonban az Európai Unióban nincs ilyen. Ezért a tisztességes kereskedelem, és nem csupán a szabad kereskedelem elméletét kell alkalmaznunk. Ugyanis nem akadályozhatjuk meg, illetve nem állapíthatunk meg egyenlőtlen akadályokat. Thank you. Um, I'll try to... Köszönöm. Megpróbálok a kérdések sorrendjében válaszolni. Voltak hasonlóságok. Mindannyian beszéltünk arról, hogy mi mennyit beszélünk arról, hogy másoknak szerintünk mit kellene tennie, miközben megfeledkezünk arról, hogy nekünk mi a feladatunk. Először is én ezzel nem értek teljes mértékben egyet, mert én is felsoroltam egy-két dolgot azzal kapcsolatban, hogy mi hogyan tudunk hozzájárulni a globális egyenlőtlenségek csökkentéséhez. Az EU 2020-as stratégiája természetesen nem elegendő megoldás, de a fő oka annak, amiért én nem mentem részletekbe, sőt az oka annak, amiért nem mentem részletekbe azzal kapcsolatban, hogy az EU-nak mit kellene tennie, Pontosan az, amit Ferejre asszony is mondott. Nem járunk ennyire, nem járulunk olyan nagy mértékben hozzá ezeknek a globális egyensúly hiányoknak a kialakulásához, ugyanis az eurózóna pozíciója az gyakorlatilag egyensúlyban van, és ez így is marad az várakozások szerint a jövőben. Tehát nem érezzük, hogy olyan sokat tehetnénk az egyensúly hiány csökkentése érdekében, pontosan azért, mert ennek az egyensúly hiánynak nem az Európai Unióban van a gyökere. Tehát elkerülhetetlen, hogy a figyelmet mások érdemlik ki. Aztán pedig volt egy olyan megjegyzés vagy kérdés is, hogy ne csak a folyófizetési mérleg egyensúly hiányáról beszéljünk, hanem másról is, hát ezt is megtehetjük, hiszen közgazdászok egymás között, döntéshozók a G20-as körben nyilván mind a folyófizetési mérleg egyensúly hiányáról fognak beszélni. De lehet, hogy nem ezt az utat kívánjuk követni a kínaiak. Például, amikor ugye újra mutogattunk rájuk idézőjelben, és azt mondtuk, hogy önök járulnak hozzá a globális egyensúly hiány létrejöttéhez az árfolyam miatt, akkor azt mondták, hogy és mi van az egyéb egyensúlyhiányokkal, például a szegénység, ugye Afrika, Kína esetében ez is felmerülhet, és a fejlett országok tekintetében erről is beszélnünk kellene. Tehát az ő számokra egyfajta megoldás volt ez arra, hogy ignorálják a problémát, és hogy ne vegyenek részt a vitában. De egyébként szakmai szempontból az EU számára talán jobb hogyha a folyófizetési mérleg egyensúly hiányára összpontosítunk, és nem emelünk ide be más egyensúly hiányokat, amelyek természetesen megvannak, de akkor kockázt, azt kockáztatjuk, hogy nem tudunk semmit elérni a kínaiakkal. Hagyom abba, vagy csak a tisztázás kedvéért nem az volt a felvetésem, hogy más egy, hiányokat vitassunk meg, hanem hogy azt lássuk, hogy ez a mostani helyzet, milyen tényezők okozzák, és mik a hosszú távú következmények, milyen tendenciák vannak, és, fel, és azt is hangsúlyozni kellene, hogy az új helyzethez igazodnunk kellene. Ezt szerettem volna kérdezni, mondja Hökmárk úr. Tehát a válasz hangzik, így hangzik, ezzel egyetértek. Tehát nyilván a problémák gyökerét kell kezelni és a problémák gyökere nyilván sokkal hosszabbra nyúlik, mint amit mi most itt elemzünk. A kereskedelmet is említették, és a kereskedelem nagyon fontos. Az egyik mondat, amire emlékszem, hogy ez minden G20-as kommunikőben megjelenik, az a dohai forduló, és hogy enne, ezzel kapcsolatban előre haladást kellene elérni. És hát igen, az az európaiak számára komoly dolog, állandóan napirenden tartjuk, és az az érzésünk, hogy a világ bizonyos részein a politikusok nem ennyire eh, hevesen elkötelezettek ennek az irányában. Mezőgazdaság ügyében pedig eh, azt hiszem, hogy az ügyvédem jelenlétében vagyok csak hajlandó beszélni. Then turning to, to Mrs. Ferraz. Aztán Ferreira asszony megjegyzéseivel kapcsolatban még hadd mondjam el, hogy egyetétek azzal, hogy a pénzügyi válság az valóban a fejlett gazdaságok válsága volt, és például mondjuk most Tunézia vagy Egyiptom áll a figyelem középpontjában, ezeket az országokat nem érintette a pénzügyi válság, mert a pénzügyi szektor itt nem volt fejlett, és a külkereskedelmi folyamatoktól védett, relatíve zárt gazdaságokról volt szó. Ezek nem feltétlen pozitív tényezők, én ezzel nem ezt akarom mondani, hogy hogy ezeknek az országoknak ugyanezt a politikát kell követni, de legalább nem érintette őket a gazdasági válság, ettől függetlenül be kellene, hogy tagozódjanak a globális rendszerbe. Ami pedig az Európai Uniót illeti. Mondtam már, hogy többé-kevésbé a folyó fizetési mérleg egyensúlyban van. Ön három felvetést említett, és ezekre, amely, amelyekre az Európai Unió nem megfelelően reagál. És azt hiszem, hogy ebbe a vitába most nem mennék bele. Említettem már az elején, hogy ezek olyan kérdések, amelyeket nálam sokkal tájékozottabb kollégáim vitatnak meg az egyes konkrét üléseken, amelyeket ezeknek a témáknak szánnak, ezek Európai Uniós belügyek, és persze a partnereinkkel is tárgyalunk, azt mondják, hogy igen, az Európai 2020-as stratégia gyönyörű, minden problémát meg fog oldani, strukturális szempontból is, hát azért tudjuk, hogy itt lehet, hogy egy kicsit túlzunk. De mindegy, hát egyelőre így állnak a dolgok. Azt hiszem minden kérdésre válaszoltam. Um, Most pedig Ole Schmidt, utána pedig Szoboda kolléga. Köszönöm szépen. Ha, amint ön mondja, a probléma az, hogy az említett országok megismérték, amit korábban tettek, hát lehet, hogy ez rendben van. De ha ezt megteszik, Azért hozzátenném az Egyesült Királyságot. Miért nem próbálkoznak ezzel foglalkozni? Ez a négy-öt ország képviselhetni az Európai Uniót, aztán ez a probléma megoldásra, megoldódna. Ez nagyon praktikus lenne. Ma ön az európai kontinens képviseli. Holnap az ön kollégája teszi. Szerintem egy kicsit nehéz megérteni, hogy ez problémát okozhat. Vannak olyan közmondások, amelyek azt mondják, hogy boldogok lehetünk, hogy nem tudjuk, hogy pontosan mi is igazgatja a világot. Mi a kihúszak szerepe? Akkor is, ha a többség, a nagy országok gazdaságainak többsége sok ország van, amely nem képviselteti magát a G20-aknál. Minden esetre megvitatták ezt az üléseken? Hogy hogy lenne, hogy lehetne valami fajta demokratikus elszámoltathatóságot bevezetni? Mert ha ők akarnak a globális hangja lenni azt gondolom, hogy ezt figyelembe kellene venni. Mert különben nagyon bonyolult lesz a helyzetük, ha meg akarják oldani ezeket a súlyos problémákat. Amikor Kínát említette, tett néhány megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy Kínának mit kellene tennie. Mit gondol Európa, a g 20 mit gondol Kína, de mi van a demokráciával, a többpárti rendszerrel? Ezt nem említette lehetetlenség a demokrácia Kínában? A Financial Times-ban megjelent egy sor cikk pár hete, amely arról szólt, hogy a demokrácia hiánya, ez, ez áldás a kínaiak számára. Nincs ennyi problémájuk ezzel a sok intézménnyel. Indiával összehasonlítva, ugye sokkal súlyosabb a helyzet. Indiában nehezebb megoldani az infrastruktúrát. Ezek a kérdések ezeket egyáltalán felvetik a G20-aknál? Mert visszatérve az elszámoltathatóságra, azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Utolsó kérdésem, megjegyzésem az egyik Szaudi-Arábia országot illeti, amikor Szaud-Arábia, ők az olajtermék az OPEC országok nevében szólnak, vagy az Arab Ligának a nevében szólnak, vagy az arab országok nevében. Mit gondol, ez hogy van hatással Észak-Afrikára, arra a régióra? Mert azt hiszem, hogy ez nagyon fontos lehet. A jövő és a G20-ak szempontjából. Szoboda úr. Köszönöm szépen. A jelenlegi helyzet strukturális egyenlőtlenségek és más elemek ötvözete, mert a pénzügyi válság. Most ezzel a kérdéssel röviden foglalkoznék. Ugye elkészült az USA kongresszus által a válságjelentés néhány nappal ezelőtt. A bizottság megnézte ezt a jelentést? Mi a bizottság álláspontja ennek a jelentésnek a konklúzióit illetően? Nem kell persze hivatalos bizottsági dokumentum, de hát eh, az USA kongresszusának jelentése milyen hatása van a bizottságra, ami a G20-akat illeti. A következő napi rendi pont alatt ugye majd úgy is foglalkozunk ezzel. Mi van a hatékonysággal? A demokratikus legitimitás, az ilyen kvázi szervezeteknél ez egy dolog. De mennyire hatékony, mennyire volt hatékony, mennyire hatékony nagyon drága, vannak demonstrációk, tiltakozások, címlapsztorik, de hát csak sokszor persze semmi fog meg jól a vége. Mit gondolnak az állampolgárok? A bizottság gondol-e arra, hogy hatékonyabbá teszi, vagy integrálja valami más testületbe? Mi a bizottság álláspontja ezzel kapcsolatban? Ezzel összefüggésben, ami a strukturális egyenlőtlenségek és a tőkepiacot, a spekulációt illeti. Úgy tűnik, hogy az Európai Unióban két álláspont uralkodik, legalábbis verbálisan. Azt mondja a sárközi, hogy fontos szerepet játszik a spekuláció, az és biztos azt mondja, a spekuláció semmilyen gondot nem okoz. Ön ugye az ipar és eslek és termékekkel kapcsolatban szólt, ugye nem akarták bemutatni a világnak a különbségeket. Meg fogja győzni Sárközit arról, hogy nincs gond a spekulációval, pedig Sárközi öngyőzi meg, hogy önöket arról, hogy van spekulációs probléma, vagy középen találkozunk, hol van a közép, nem is tudom. Mert azt gondolom, hogy a spekuláció nem az egyenlőtlenségek forrása. A spekuláció talán hozzájárul ahhoz, hogy egyenlőtlenségek megerősödjenek. Visszatérve az első kérdésre, ha a spekuláció megerősíti az egyenlőtlenségeket, vagy felfokozza őket, akkor a re- reguláció végénél tartunk már? Vagy néhány amerikai szakértő azt mondja, hogy új nemzetközi, globális, szabályzói keretet kellene létrehozni, nem a régi értelemben, hanem egy aktuálisabb formában. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a nagyon érdekes kérdéseket, nagyon tartalmasak. Nyilván megpróbálom majd a megfelelő sorrendben taglalni ezeket. Például azzal kapcsolatban, hogy egy hangot kéne képviselnünk, hogy ne ismételjük ugyanazt, hogy nem lehetne-e egy egyszerűbb rendszert kialakítani, ahol a nagy tagállam, amely eleve ott van, az képviselje az Európai Uniót. Nem vagyok benne biztos, hogy a nagy tagállamok maguk akarják ezt tenni. Német, ha például Németország képviseli az EU-t, akkor nem képviselheti saját érdekeit, saját véleményét. Például, ha az kisé eltér az EU szempontjaitól, illetve hogyha nincsen semmiféle egyetértés a közös referenciával kapcsolatban. Amikor bizottságként ezt a témát megvitatjuk, illetve megvitattuk és azt néztük meg, hogy a Lisszaboni szerződésnek milyen következményei lesznek erre a témára vonatkozólag. Először is azt mondtuk, hogy kellene egy EU képviseleti pozíció a G20-akban, nem vezetői szinten, mert ott Barózó úr urat fogjuk kinevezni, hanem pénzügyminiszteri szinten például lehetne ez a bizottság, vagy egy tagállam, egy már ott levő tagállam, vagy az elnökség. Úgyhogy ezt ellenezzük. De a kérdés az az, hogy a nagy tagállamok akarják-e egyáltalán ezt a szerepet felvállalni. Ezzel kapcsolatban pedig a G20-akban való képviseleti lehetőség, illetve hatékonyság kérdése is felmerül. Azt kérdezte ön, hogy beszélünk erről. Hát nagyon is beszélünk erről, ugyanis a tagok, akik ott vannak, a tagállamok, akik ott vannak a G20-ban, felelősnek érzik magukat, például a kórai elnökség alatt, ott volt Malawi, amely különböző ül- üléseken, több ülésen is részt vett, ott volt Etiópia szintén, Szingapur, Tehát megpróbálunk ki kezet nyújtani a nem tagállamok felé is, és volt egy közös egyetértés ezzel kapcsolatban, hogy azok az országok, amelyek egy bizonyos földrajzi területen találhatók, ugyanennek a területnek egyéb tagjaival is kell beszéljenek arról, hogy mi történik a G20-akban. Például Dél-Afrika egyértelműen úgy látja, hogy ez a szerepe, hogy a fekete-afrikai szubszaharai régióval ö, tárgyaljon, vagy Szaudarábia például az arab országokkal. Nem tudom egészen pontosan, hogy úgy érzik-e, hogy ők most az olajtermelő országokat, vagy az alabriga országait képviselik-e. De nagyon gyakran azt látom, hogy ez az álláspont, hogy akkor ha egy adott pont releváns az olajtermelő országok szempontjából, akkor nyilván sokkal reprezentatívabb a jelenlétük a közel-keleti régióval kapcsolatban a G20-akon belül. A hatékonyság és az elszámoltathatóság kapcsolatáról beszéltünk. Nagyon gyakran az a meglátás alakulhat ki, hogy nagyon hosszúak a viták, ezek a találkozók nagyon gyakran nem is viták, hanem az emberek kinyilatkoztatnak, és nem hallgatják meg egymást, nincs elég kommunikáció közöttük. A csoportnak a létszámát lehetne csökkenteni, hogy konkrétabb eredménnyel járjanak a viták. De erre nincsen megoldásom. A csoportokat, munkacsoportokat lehet hozzá létrehozni, és hogyha mondjuk két napot eltölt az ember egy ilyen alcsoportban, akkor nyilván meg lehet oldani ezt a helyzetet, de ez meg túlságosan forrásigényes, túlságosan drága. De azt is gondolom, hogy nincsen megoldás. És itt becsatlakoznék Szoboda úr kérdéséhez. Mi a hatékonysága, mi az eredménye a G20-ak találkozóinak? Nem kellene legyen egy másik szerv? Ott van a G8, aztán ott van a G7. Nem halljuk a kérdést, amit feltettek a közönség soraiból. Torontóban ez a válasz. A G8 és a G20-ak találkozóját tartottuk meg, és azok, akik mindkét ülésen ott voltak, azt mondták, hogy ne gondoljuk, hogy a G8-ak szerepét a G20-ak átvették, mert sokkal hatékonyabb a G8 szervezet. Nyilván ez érthető, de végrehajtási mechanizmus ott sincsen, és nem lehet arra rá kényszeríteni a tagokat, hogy végrehajtsák, amiről döntést hoztak. Az emberek általában ha egyet értenek valamiben, akkor azért mégiscsak megpróbálják végrehajtani. A se szabad elfelejteni, hogy a G20 nagyon hatékony volt a válság leküzdésében, amikor kitört a válság, pénzügyi piacokon történteket a G20 nagyon jól koordinálta, és az országok nagyon hatékonyak voltak ebben. De most, hogy már kifelé megyünk a válságból, relatíve könnyű volt ez, de azért volt egyszerű, mert mindenkinek ugyanaz volt a célja és az érdeke. Azonban most a probléma az, hogy ezek a célok most már különbözőek, ezért a végrehajtás sokkal problémásabb lett. De ahogy elmondtam, nem tudok megoldást találni arra, hogy a G20 legyen az, vagy a G8, vagy a G7, tehát egy kisebb csoport. Nagyon sokféle lehetőség van. Lehetne egy kisebb csoport, amely csak a valutárfajamról tárgyal, egy csoport, amely Kínával tárgyal és senki mással. A bizottságnak van erről véleménye, de ez még vitatárgyát képezi, és mindig felmerül valami új dolog, Lagarde asszony javasol valamit, aztán tudósok javasolnak egy más dolgot, akkor meg kell azt vizsgálni, véleményt formálunk erről. A bizottság álláspontjával kapcsolatban azt mondhatom, hogy ami igazán számít, az az, hogy Európa egységes hangot képviseljen. Teljesen mindegy, hogy milyen változások következnek be, ebbe az irányba kell haladnunk. Tehát, hogy Európát egységes hangon képviseljük. És ennek fényében pedig ennek fényében kívánjuk a javaslatokat megvizsgálni. Svoboda úr kérdésére is reagálnék az amerikai kongresszus jelentéséről. Ez egy nagyon hosszú jelentés, a források pedig nem állnak rendelkezésre, úgyhogy egyelőre nem vizsgáltuk azt meg. Nyilván meg kell tennünk, meg fogjuk vizsgálni, véleményt fogunk nyilvánítani ezzel kapcsolatban. Nagyon köszönöm, mondja az elnök úr. A tavalyi év során, amikor az Egyesült Államokba utaztunk egy kis delegációval, arra a megállapodásra jutottunk, hogy amikor a jelentés megszületett, akkor én fogom majd azt bemutatni itt Európában. Azonban nem blogban szavaztak, hanem a hat demokrata támogatta. Támogatásról tett tanúbizonyságot, azonban a négy republikánus képviselő nem tudott megállapodni, úgyhogy még nem tudjuk, hogy el fognak-e utazni hozzánk az amerikai kollégák, vagy sem. Én spekulációnak hívom ezt, ön pedig eh, sárközinek. Most ezzel kapcsolatban mikrofon nélküli hozzászólás, ami a görög államadóságot illeti, ott nyilván volt némi spekuláció, de ami a kérdést illeti, a bizottságnak az az álláspontja, hogy nincs semmi probléma, de talán egy kicsit óvatosabbak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy eddig az elemzések következményeként, tudván, hogy még több munkára van szükség, tehát az elvégzett elemzések alapján még nem tudtuk megállapítani, hogy a spekuláció szerepet játszott-e. Lehetséges, hogy megállapítjuk, hogy igen, de az is, hogy megállapítjuk, hogy nem a spekuláció hozzá tud járulni ahhoz, hogy a pénzügyi válságot elsúlyosbítsa, de ahhoz is hozzá tud járulni, hogy enyhítse annak hatásait. A pénzpiacokat a résztvevők akár a fluktuációk enyhítésére is használhatják a spekulációt. Úgyhogy nem szabad a világ összes rossz eseményét a spekulátoroknak tulajdonítani. És erre nem is vagyok hajlandó. Még nem értünk el tehát a célunkhoz, az elemzést még nem folytattuk le, és semmilyen bizonyítékunk nincs arra, hogy a spekuláció szerepet játszott a válság kialakulásában. Az utolsó kettő Nikolaus Hutis és Danute Hübner. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπέξ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αρχική εισήγηση. Köszönöm. Bex úr, nagyon hálás vagyok azért a bevezetőért, amit tartott, és köszönöm. Azért is köszönöm, mert látom, hogy van humorérzéke. Lehet, hogy félreértettem valamit, amit ön mondott az elején. Azt hittem, hogy egy kicsit túlzottan is optimista, talán naívan optimista. Aztán később, amikor a válaszokra került a sor, láttam, hogy reálisan látja a dolgokat. De sajnos az utolsó válasz, amit a spekulációval kapcsolatban, a görög adóssággal kapcsolatban adott, hát egy kicsit aláásta az én értékelésemet, de azért van egy kérdés, amit fel szeretnék tenni önnek. Ön szerint mondhatja-e bárki, hogy van, léteznek olyan mechanizmusok, amelyek súlyosbítják a válságot. Miért foglalkozunk ennyivel vele Kínával, a kínai többlettel? Miért fognak a kínaiak mondjuk engedni a mi nyomásunknak? azzal kapcsolatban, hogy csökkentsék ezt a többletet. Tehát Németországban is hatalmas többlet van, és Németország nem hajlandó ugyanilyen lépéseket tenni a németek is korlátozhatnák magukat, vagy visszafoghatnák magukat, lehetne mondjuk a G20-akra, G8-akra összpontosítani, de miért ennyire optimista, hogy a többlettel rendelkező országok valóban cselekedni fognak? Ha jól értem, legalábbis a nemzetközi vita folyását, akkor úgy látható ebből, hogy, hogy sem Kína, sem Németország nem fog ilyen lépéseket tenni, hiszen ők versenyeznek egymással. Miért csökkentenék ezt a töbletet? Aztán az egyensúly hiányokkal kapcsolatban, amit mondott. Ugye elmondta, hogy az egyes monetáris politikák eltérnek a különböző országokban, és én is láttam az európai politikákat áttekintve, hogy mindig ugye a munkaerő költség nevű változót vesszük itt figyelembe, és az is, amit ön elmondott a gazdasági irányítással kapcsolatban, azt mutatja, hogy mindenki azon igyekszik, hogy az Európai Unión belül a dolgozók helyzetét rugalmasabbá tegyék, de inkább kínai jelleggel, tovább dolgozzanak kevesebb pénzért. Tehát akár pessimista is lehetnék továbbra is azzal kapcsolatban, hogy amennyiben ön nem naív, akkor inkább arra vonatkozik, hogy a versenyképességet úgy növeljük, hogy a dolgozók hiszek meg ennek a levét, az ő béreik csökkennek, az ő munkaidejük nő. És közben mondjuk, az azzal kapcsolatos remények, hogy Kína csökkenti a többletét, hát eléggé távoliak. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony! Mondja Danuta Hübner, nem voltam itt sajnos a bevezetőnél, nem tudtam meghallgatni, és a folyófizetési mérlegeket tárgyalták, amikor beléptem a terembe, a kínai többletet. Hát az elhangzott kijelentések rendben vannak, mondjuk akkor, hogyha nem csak az árfolyam változását tekintjük megoldásnak, szerintem hiba lenne az európai oldal részéről, hogy csak, ha csak ezt az egy dolgot tekintenénk megoldásnak, mert strukturális változásokra van szükség, amelyek a jövőben valódi versenyképességet generálnak, és nem csak az alul értékelte valutákon fognak nyugodni. Tehát én tudom, hogy fontos megnézni a folyófizetési mérleg hiányát, ugye az a kapcsolatban, hogy mi, mi történik, milyen az árfolyam, és érdemes a kereskedelmi töbletet és hiányt is megnézni, de ennél mélyebbre lehetne ásni, mert ha túlfelületesek vagyunk, akkor nem vizsgálunk meg minden ö, folyamatot amely az egyensúly hiánya kialakulásához vezet, és később sokkal nehezebb lesz kiigazító mechanizmus találni, ha tényleg a kínaiak sokkal versenyképesebbek lesznek és valódi versenyelőnyre tesznek szert, ami nem az árfolyamból ered. A kérdésem tehát az, hogy a bizottság ilyen irányba is tekinte az elemzésük során, tehát megvizsgálják-e az egyéb tendenciákat és mozgató rugókat a folyamatok mögött és látjuk-e, hogy ezeknek a folyamatoknak mi a hatása a jövőbeni valós egyensúlyhiányok kialakulása terén. Köszönöm. Thank you. Um, I must clarify some... Köszönöm szépen, hogy tisztázzak valamit. Amikor beszéltünk a spekulációról, és azt mondtam, hogy nincsen arra semmilyen indikáció, hogy a spekuláció szerepet játszik. Én itt az áru és elemészet termékek áráról beszéltem. Nem azt mondtam, hogy a bizottság azt nézi meg, hogy a spekuláció váltotta ki a görög válságot a pénzpiacokon, és vezetett oda, ahova. Ami a megjegyzést illeti, hogy naívan optimista vagyok-e, és megkívánom-e győzni a kínaiakat, na egy idézettel válaszolnék, ami franciául van, figyelmeztetem a tolmácsokat, kívülről próbálom felidézni, de nagyjából így hangzik. Nem szabad azért remélni, hogy tegyünk valamit, és sikert elérni azért, hogy remélhessünk. Tehát megtesszük azt, amit lehet. Most a viccet félretéve, szerintem meg tudjuk győzni a kínaiakat is. Már láttunk változást a 12. öt éves tervükben. A kínai gazdasági növekedés Kína érdeke. Kína fogyasztási rátája kevesebb, mint 40%-át teszi ki a GDP-nek. Ez nem szolgálja a kínai ipar érdekeit. Ezeknek az embereknek nincs szociális hálójuk, jövedelmük nagy részét félre kell tennünk annak érdekében, a gyermekeik jó iskolába járhassanak, egy vagyonba kerül az oktatás, az állam nagyon kis részben járul hozzá a gyermekek oktatásához. A kínaiak érdekében áll az, hogy javítsák az emberek jólétét, a jóléti rendszert. A kínaiak ezzel tisztában vannak, és lassan, de biztosan átalakítják a struktúráikat, és a kínai növekedést átirányítják, átcsoportosítják. Nem válaszoltam egy kérdésre, nem azért, mert úgy gondolom, hogy ez olyan kérdés, amire nem kellene válaszolnom. Korábban merült fel egy kérdés a kínai demokráciával kapcsolatban azzal kapcsolatban, hogy ugye a béke nobel díjasa még mindig házi őrizetben vagy fogságban van, a G20-ak találkozón ez a téma nem kerül elő, hiszen gazdasági testület a G20-ak. Persze fontos szerepet játszanak ezek a kérdések, amikor a kínaiakkal folytatunk tárgyalásokat, és van ennek az egésznek hatása az Európai Unió álláspontjára Kínával szemben. Amúgy amikor azt mondják, hogy nincs demokrácia, és a demokrácia hiánya előny a kínaiak számára, hiszen így könnyebben tudnak döntéseket hozni, gyorsabban tudnak reagálni. Igen, hát kínai, vagy kína szakértőink másként látják ezt. Azt mondják, hogy a rendszer annyira konszenzuson alapul, volt egy olyan jelenség az EU-Kína párbeszéd tavaly, úgy tűnt, hogy a miniszterelnök nem volt képes konszenzusra jutni, és az elemzések azt mondták, hogy elérte azt a határt, amíg elmehetett. Miniszterelnökként sem mehetett túl egy bizonyos határon, és nem tudott elfogadni egy konszenzust, mert adott irányban haladtak a tárgyalások. Ez történt a G20-aknál, és ugye a kínaiak nemet mondanak azért, mert nem tudnak egy adott ponton túlmenni. Nincs mandátumok arra, hogy egy adott határt túllépjenek. A rendszer korlátokat szab, egész másfajta korlátokat. Visszatérve az utolsó kérdésre. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy Európa kínaivá kellene váljon, és hogy alacsonyabb bérekért dolgozunk. Az elképzelés az, hogy a kínai dolgozóknak ugyanolyan szociális kedvezményeik legyenek, mint nekünk, és ennek eredményeképpen a kínai munkavállalóknak kevesebbet kellene félretenni, és többet fogyaszthatnának. Ez áll a mögött, amit megpróbálunk elmondani a kínai hatóságoknak. És azt hiszem, hogy majd csak oda jutnak egyszer. Ami a szerkezet átalakítást illeti az Európai Unióban, Kínában, de azt hiszem, mint az Európai Uniót is említette volna, aztán nem létette. Ez egy olyan jelenség, amely hatással van az európai gazdasági növekedésre is. Ha nem ezt kívánta elmondani, jó, akkor félreértettem az önkérdését, mert azt akartam elmondani, szerettem volna Hát én nem én vagyok a szerkezet átalakítási szakértő az Unióban, de Kínában lehet, hogy nem vagyok igazán szakértője a kínai kérdésnek sem, nos, de jobban átlátom a helyzetet abban az értelemben, hogy az összes elem, amelyet mondunk Kínának. Vegyük például a szerkezet átalakítási reformot, a pénzügyi ágazat reformját vagy fejlesztését. Ugye ez az állam kezében van, a befektetések, beruházások nem a közgazdasági szabályok alapján történnek, hanem azt mondjuk, hogy ebbe a tartományba kell befektetni, abba a tartományba kell befektetni, tehát ha úgy tetszik, nem optimális befektetések ezek, és ezek azok a struktúrális reformok, amelyeket elvárnánk a kínaiaktól. Ahogy említettem korábban, nem szabadna vállalati profitot megtartani az állami tulajdonú vállalatokban, az a baj, a Kínában a tőkét nem jól osztják el, a állami cégeknél maradnak. Az állami cégek hatalmas nyereséget könyvelnek el, nem tudnak valamit kezdeni ezzel a sok nyereséggel. Nem osztják ki a részvényeseknek, mert nincsenek részvényesek. Az állam a részvényes. Tehát beruháznak oda, ahova akarnak, és ezek nem optimális beruházások általában. Nagyon sok fehér elefánt van Kínában ezen jelenség miatt az ilyenfajta döntéseket piac vezérelt módon hoznák, gazdasági szakértők segítségével ez előnyire lenne Kínának. Köszönöm szépen. Itt az első ülés rész zárható, ha nincs további kérdés, a második részt megnyitnánk, de rövid megjegyzéssel élnék én. Úgy tűnik, hogy egy kicsit skizofrének vagyunk ennél a témánál, mert az a tény, hogy Kína ilyen sokat exportál Amerikába, nos ez egészen konkrét amerikai döntésekre vezethető vissza. Ha a GE-re gondolok, mindaz, ami nem a legmagasabb csúcs technológiát követeli meg, mindent áttelepített Kínába. Ez egy önkéntes amerikai döntés, egy amerikai vállalkozás döntése. Semmi köze a kínai népköztársaság VB-je döntésének. Tehát az, hogy Kínából importálnak, hát ez két oldalúság. Nikolász Hontész kollégához szólnék, ő mindig rámutat az Európai Unión belüli egyenlőtlenségekre. Az Európai Unióban egy olyan belső piac van, amely nem tökéletes, nem teljes, de nagyon is előre haladott állapotban van. Ha vannak egyenlőtlenségek, például Németország és Görögország, Portugália között másrésztről, hát akkor ne felejtjünk, amit 55%-a a német exportnak más európai tagállamok importja, importjának előkészítése. Ha valamit Németország Kínába, Amerikába exportál, a többi EU tagállam 55%-ban részesedik ebből a haszonból. Ha Németország azt mondja, hogy kevesebbet exportálok, akkor a többi ország is kevesebbet fog majd exportálni. <clears throat> Hogyha valaki német autót akar, vagy más német technológiai terméket, mi nem mondhatjuk, hogy nem exportáljuk, és akkor mondjuk több portói bort vesz a világ Portugáliából, is több korintiai mazsolát. Tehát ez nem ilyen egyszerű. Egy kicsit reálisabban kell a dolgot megvizsgálnunk. Most pedig a második témára térünk rá. Megszól, elnézést kérek, hogy ennyire igénybe vesszük önt. Még egy jó kávét sem kapnálunk ezért. Hát tudom, hogy nagyon fáradtságos munka ez, de nagyra értékeljük nagyra becsüljük az ön elkötelezettségét és elhivatottságát. Megkérem szépen, hogyha a második témához szólna az új globális monetáris rendszerről. Köszönöm, elnök úr. Tévedés, hát nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és nagy öröm azt látnom, hogy az embereket érdekli a téma, és okos kérdéseket tesznek fel gyakran. Ez, ezt nem tapasztalom. Nézzük akkor tehát a második témánkat, a nemzetközi monetáris rendszer reformját. Ez a francia G20 elnökség egyik prioritása, és Sárközi elnök nemrégiben egy beszédet tartott, programját bemutatva a diplomáciai közösségnek, azt mondta, hogy Egy nem létező rendszerről beszélt, vagy hibrid rendszerről beszélünk mi elég gyakran. Ez az elmúlt 40 évben meglehetősen jól működött, azon itt a fejlett és a feltörekvő gazdaságok hosszú időn keresztül élvezhették a fenntartható növekedést, azonban 2008-ban a pénzügyi válságot nem a nemzetközi monetáris rendszer hibás működése okozta, hiszen a rendszer meglehetősen ellenállt a válságnak. Úgyhogy ez a rendszer talán az egyik legjobb, de mégis vannak problémák. Először is a világ megváltozott, és az elmúlt vitánk is ezt jól bizonyítja, a 21. század globális gazdasága két új domináns szereplő megjelenését mutatta, Kínáit és Indiáit. és ezt a nemzetközi pénzügyi rendszernek, monetáris rendszernek is tükröznie kell. Az elmúlt években azt is láthattuk, hogy a jelenlegi rendszer számos hibát szenvedett el, és ezekkel pedig foglalkoznunk kell. Melyek ezek a hibák, tökéletlenségek? Először is a valuta árfolyam programok összehangolásának hiánya. Nemrégiben azt állapították meg, hogy a rövid távú valuta árfolyam volatilitás nem probléma, de hogyha a valuta árfolyamokat hosszú távon fenntartóan nem hangolják össze, az jelentős problémát jelenthet, hiszen a foglalkoztatásra, a beruházásokra mindenre kihatással van. Egyébként a lebegtetett árfolyamokkal kapcsolatban is ezt az érvelést használják fel. Általánosságban a hosszú távú trendhez lépnek vissza a lebegtetett árfolyamok esetében is. A rögzített árfolyamok pedig túlságosan merevek. Itt Kínáról beszélünk, ezt az érvet használtuk fel Kínával szemben is aztán pedig a tőke áramlások volatilitása az egyik következő tökéletlenség vagy hiba. Egy ideális világban a tőkeáramlást például jelen pillanatban azt támaszthatja alá, hogy jelen pillanatban mondjuk nagy tőkáramlások valósulnak meg a feltörekvő gazdaságokba, ez teljesen érthető, hiszen nagy megtérülést kínálnak. A volatilitás egyébként nem feltétlenül rossz. Egyes körülmények között az eszközök árának emelkedése hozzásegítette a rendszereket a felvételhez, a, az abszorpció fokozásához. ez pedig a jólétet javítja, és a merevebb árupiacok, illetve munkaerőpiacok alkalmazkodását is elősegíti. Nagyon gyakran a pénzpiacok rövid távú gondolkodása jelenti igazán a problémát és ez pedig a reálgazdaságnak nagy fenyegetést jelenthet. Aztán a harmadik probléma pedig a globális egyensúlyhiány, erről már beszéltünk, illetve az agregált keres, kereslet kiigazításáról kell szólnom a végén ez a G20-ban is gyakran felmerül, de a kohézió, ahogyan a korábbiakban is már említettem, ez a kohézió nem régiben gyengült, most, hogy haladunk már kifelé a pénzügyi válságból. Azt látjuk, hogy azok a, ezek a politikák, amelyeket az ösztönzi, az az elképzelés ösztönzi, hogy először a saját házunk táján kell rendet raknunk, ez problémát jelent, de hiszen megtehetjük ezt, de nyilván azt is meg kell néznünk, hogy ez milyen kihatással lesz a szomszédainkra. Figyelembe kell venni ugyanis a járulékos hatásokat a partnerországokra vonatkozóan. A jelenlegi rendszer nem rendelkezik olyan elemmel, amely megakadályozna az egyensúly hiányok kialakulását, nem lehet automatikus vagy zöggenőmentes az alkalmazkodás rendszere. Hogyha ez megtörténik egyébként az aszimmetrikus, általában a deficites országokat súlyosabban érinti, nem igazán a többlettel rendelkező országokat. A negyedik hiba pedig a nemzetközi likviditás, illetve a tartalék felhalmozás elemét jelenti. Például USA dollár, elég, a tartalékok elég nagy részét USA dollárban szokták felhalmozni, körülbelül 30%-át pedig euróban. Ez azt jelenti, hogy ha például mondjuk az Egyesült Államokat érinti valamilyen sok, akkor ez nagyon hamar ráterjed a világ többi részére. Illetve ha a világ másik részén alakul ki válság, akkor tulajdonképpen biztonságban érezhetjük magunkat. Még akkor is, hogyha az alapok máshol jók. megint csak gondolhatjuk azt, hogy ez a rendszer ebben a formában nem különösebben tökéletes. Ugyanis a tartalék képzéstől nagy mértékben függünk. Ez pedig a külföldi valutában felhalmozott tartalékot jelenti, főként pedig a feltörekvő piacú országoknál, Ez önmagában is problémát jelenthet, ugyanis ezen országok esetében a tartalékképzés nagyon költséges, a, azt is mutatja, hogy a fogyasztás vagy a beruházás nem valósul meg, mert biztonságos nemzetközi eszközökbe fektetnek be inkább, és ez problémát jelenthet, ugyanis a tartalékok képzése miatt merkantilista politikát folytatnak egyes országok, például Kína, hiszen igyekszik fogyasz, folyófizetési mérleg többletet felhalmozni. Úgyhogy egy tökéletes ördögi kör alakul ki. Mit lehet ezzel tenni? Azt mondhatom, hogy nincsen semmi egyértelmű világos javaslatunk ezzel kapcsolatban. A munkát ezen a területen még éppen, hogy megkezdtük, a különböző lehetőségeket vizsgáljuk egyelőre. Van azonban elképzelésünk néhány lehetőségről és ezeket szeretném bemutatni önöknek. Megint csak a globális egyensúlytalanságokról szólnék, szeretném elismételni, amit a korábbiakban elmondtam, ugyanis ez annyira fontos, együttműködésre és koordinált megközelítésre van szükség. A valutárfolyamokról kell kialakítanunk egy közös megoldást. a bizottság üdvözli azt az álláspontot, azt a hozzáállást, amelyet a szőli találkozón tapasztalhattunk, ahol a, megállapodtunk abban, hogy a valuta árfolyamok túlzott volatilitását igyekszünk elkerülni. Ezt az elképzelést azonban a gyakorlatban is meg kell még megvalósítani. Tartós megoldásokat kell találni azokra a problémákra, amelyek a tartalékképzéshez vezetnek. Nem tudom, hogy létezik-e ilyen. Ahhoz, hogy megfelelő, normál mennyiségű tartalékeszközt halmozhassunk fel, ahhoz pedig arra van szükség, hogy ahogyan Norvégiában is láthattok például, megfelelő pénzalapot hozott létre, amelyel tudja ellensúlyozni a lakosság előregedését. Ez számunkra egy megfelelő és fenntartható megoldásnak tűnik. Hogyan lehetne elkerülni a túlzott tartalékképzést? az, hogyha az országoknak iránymutatást adhatnánk arról, hogy melyek a megfelelő szintű tartalékok, ezt tulajdonképpen senki nem tudja egészen pontosan. Természetesen figyelembe kell venni az ország specifikus tényezőket, ezen még csak most kezdtünk el dolgozni, és úgy gondoljuk, hogy ez a munka nagyon fontos, és segíthet az országoknak az előrelépésben. Természetesen ez nem elég, mert az alapokok a tartalékképzésben, ezek is kezelendők. Melyek ezek az alapokok? A legtöbb esetben a biztosíték szükségessége. Főként Ázsiában talán emlékeznek rá ezek az országok, nagyon súlyos tartalékhiányokat szenvedtek el 97-98-ban az ázsiai válság során. Ezért ezek a biztosítékok nagyon fontos szerepet játszanak. Ezt hogyan kezelhetjük? Alternatív pénzügyi biztonsági hálókat javasolhatunk. Ezek a nemzetközi likviditás hiányát is tudják ellensúlyozni. A G20-ban egyébként az elmúlt év során nagyon sok előrelépés történt abban, hogy az IMF pénzügyi eszközeit erősítsük és támogassuk. Még több munkára van szükség ahhoz, hogy a hatékony biztonsági háló kialakítását megvalósíthassuk. Meg kell néznünk a mechanizmusokat, amelyekkel a pénzügyi sokkok át kerülhetnek egyik országról a másikra. Hogyan lehet kialakítani, megtervezni egy megoldást a rendszerválságok ellensúlyozására. Fokozni kell az együttműködést a regionális pénzügyi biztonsági hálók között, ezek már léteznek egyébként például az Európai Unióban, nagyon fontos biztonsági hálóink vannak, de Ázsiában és Sánkmájjal például léteznek már ilyenek. Koordinálni akarjuk ezeket az IMF programjaival. És azt is gondoljuk, hogy egyéb régiók is hasznot húzhatnak tapasztalatainkból például a monitoringnál, az árképzésnél, a kondicionalitásnál. Eléggé sok előrelépést tettünk itt az EU-ban. Aztán egy másik elképzelés merült fel a több pólusú tartalékrendszerrel kapcsolatban. Hogyha diversifikáltabb módon közelítjük meg a tartalékokat, így módon a kockázatok, a rendszer kockázatok egyik országról másikra való áttérését is megakadályozhatjuk. A központi bankok a megfelelő feltételeket végrehajthatják ugyan a diverzifikált tartalékképzésre, de a pénzügyi piacok döntenek arról, hogy egy adott valutát megvásárolnak vagy sem és ők döntik el, hogy egy adott valuta a tartalékképzésben fontos szerepet játszik, vagy sem. Több pólósú rendszerre van szükség, el kell ismernünk, hogy nincsen egyértelmű, világos megoldás az USA dollárban képzett piacok ellensúlyozására. Aztán volt egy másik lehetőség, próbálok egy kicsit gyorsabban haladni, hogy nagyobb szerepet biztosítsunk az IMF különleges lehívási jogainak. Az IMF munkatársai egy dolgozatot készítettek ezzel kapcsolatban, és megállapították, hogy ahhoz, hogy ezek a lehívási jogok a nemzetközi tartalékoknál relevánsá váljanak, ezeket növelni kell méretükben. Ugyanis jelen pillanatban a számok nagyon alacsonyak a nemzetközi tartalékokhoz képest. És annak érdekében, hogy a lehívási jogok hasznosak legyenek, nagyon fontos gyakorlati és jogi változásokra van szükség. Annak érdekében, hogy ezek a jogok szerepet kapjanak. Számunkra pedig mi most ott tartunk, hogy a mellette és ellene szóló érveket vizsgáljuk. Egyelőre még nincsen egyértelmű véleményünk, nem tudjuk, hogy ez most jó ötlet vagy sem. Természetesen az ICP-nek e nagyon egyértelmű az elképzelése, ellenzi ezt. Aztán egy kapcsolódó téma, és az elnök úr is már utalt erre a korábbiakban, hogy a különleges lehívási jogokat kibővítsük-e, kiszélesítsük-e. Ez nyilván a lehívási jogok szerepét is erősíthetné. Az elnök úr is ezt említette, hogy ez lehetőséget biztosít arra, hogy a rembit használhatnánk fel ebben az esetben. És ahogyan az elnök úr is említette, Kínában alakulhatnak ki egy újabb nemzetközi pénzügyi központ. A tőkeáramlások destabilizáló hatásairól szólnék végül, ugyanis az elmúlt években a tőkekontroll példáját láthattuk számos országban, akár G20-as tagállamokban is. Így próbáltak meg megbirkózni a tőkebeáramlás problémájával. A bizottság számára ez egy aggasztó fejlemény, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a szabad tőkeáramlás hasznot jelent a gazdaság számára, hozzájárul a pénzügyi fejlődéshez, és a szerződésben egyértelműen a tőkekontroll tilalma szerepel, nem csak az Európai Unióban, hanem az EU és egyéb országok között is. Tehát számunkra a tőkekontroll nem lehet jó megoldás, főként, hogyha összehasonlítjuk azt a legjobb, a számunkra legjobb megoldással, tehát, hogy makrogazdasági stabilizációs politikákat vezessünk be, és strukturális reformokat. Úgy gondoljuk, hogy a, az országoknak a belső gazdaságokat kell megerősíteniük, és ki kell használniuk a tőkebeáramlásokat, amennyire csak lehet. Nyilván nem vagyok naív, nem vagyok túlzottan optimista, látjuk, hogy mi történik, Látjuk, hogy egyes esetekben a tőkebeáramlás nagyon nagy, nagyon erőteljes ezekben az esetekben. A tőke kontroll lehet a legutolsó megoldás. Ez lehet az utolsó mencsvár. Ideiglenesnek kell lennie, szigorúan célzottan kell azt alkalmazni, nem lehet túl általános. Végezetül pedig koordinálni kell azt egy több oldalú kontextusban. Ugyanis a nemzetközi együttműködés szempontjából nagyon negatív, hogyha az országok tőkekontrollt vezetnek be. Vagy ha a devizapiacon túlságosan beavatkoznak, anélkül, hogy azt megbeszélték volna partnereikkel. Tehát úgy gondoljuk, hogy elvben a tőkekontrollt csak olyan országok esetében lehet alkalmazni, ahol túlértékelték a valutát. Az IMF-nek az a feladata, hogy a nemzetközi monetáris rendszer stabilitása felett örködjön. És azt is látjuk, hogy a tőke áramlások is kellene figyelnie az IMF-nek, és azt is támogatjuk, hogy a tőkekontroll használatáról iránymutatásokat javasoljon. Ezt a francia pénzügyminiszter is javasolta nemrégiben. Köszönöm, elnök úr. Na, már fél tíze. Nagyon szépen köszönöm, Alex, ezt a nagyon is alapos bevezetőt a második témába. Négyen kértek szót. Felolvasom a neveket, aki még szót kér, jelentkezzen. Pervanche, Sánchez Pesero, Robert Goebbels, Ole Schmidt, Miguel Portás, görög kollégánk. Ennyi lenne. Jó. Jelentéstevőnknek, Pervans Bereznek adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a kiegészítést. Az első kérdésem nagyon butának tűnhet. A következő G20-ak tanácskozására nagyon sok ambiciózus témát dolgoztak ki, ugye hét témával foglalkoztunk, a nemzetközi monetáris rendszer átalakítása, milyen kritériumok alapján értékelnék, hogy a G20-ak hasznosak-e? Mit várhatunk mi európaiak ettől az G20-ak tanácskozásától? Az Európai Unió a tőke szabad áramlását nem fogja megkérdőjelezni, de mégiscsak a carry trade-en keresztül a tőke áramlás hozzájárulhatott olyan spekulációkhoz, amelyek ellent mondanak azon erőfeszítéseknek, amelyet az európaiaktól várnak el a szerkezet átalakítási reform keretében, vagy a megszólító intézkedések kapcsán. Van valami minimális követelmény, nem lehet elképzelni azt, hogy a bizottság támogatná azt, hogy legyen egy pénzügyi tranzakciós adó egy részről. Más részről Nagyobb az átláthatóságra való igény. Nagyobb átláthatóság kell, ami a kerítrédet illeti ennek jelentőségét, fontosságát. Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdést szeretnék feltenni. Az első, a francia elnökség a G20-ban napirenden tartja ezt a témát, tehát az Eurocsoport elnöke, a bizottság és a francia elnökség között van-e koordináció egy ilyen fontos témával kapcsolatban? Következő kérdésem makrogazdasági jellegű a monetáris rendszer versenyképességünket érinti-e, csökkenthetjük-e a költségeinket, vagy leilletve fel kell leértékelnünk a valutánkat. Szeretném tudni, hogy a dollárral való kapcsolatot hogyan határozzák meg, hogyan működik ez, illetve a monetáris rendszer különböző mandátumokra és célokra reagál. Lehet-e egy több éves koordináció, pénzügyi koordináció ebben az esetben az Európai Unióban? Harmadik kérdésem pedig van egy alapvető fontosságú elem. A Bretton Woods-i rendszer óta működik egy nemzetközi monetáris rendszer a kereskedelmi megállapodással kapcsolatban, a GATT megállapodásoknál, a Bretton woods rendszer, de tőke mozgásról szól, illetve ami a többoldalú megállapodásokat jelenti, tőke témában fenn megállapíthatjuk-e ugyanezt. Nyilván mindannyian támogatjuk a szabad tőkeáramlást, a fenntartható fejlődést, hogyan lehet ezt kiegyensúlyozni találkozókat tartottunk, például az indiai hatóságokkal, és megállapítottuk, hogy nagy aggály merült fel ezekben az országokban a tőke belépéssel kapcsolatban. A 90-es években Mexikóban, Dél-Kelet-Ázsiában, Argentínában kitört válságnál, illetve válság aggasztja ezeket az országokat hosszú távú befektetéseket támogatjuk, de a tőke beáramlásnál valamilyen kontrollra van szükség, ellenkező esetben nagyon súlyos, kemény hatásokkal rendelkezhet ez. Nem lehetne egy több oldalú rendszer kialakít, nem lehetne egy ilyen rendszert kialakítani annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy az államkötvények piaca van a WTO, nem, ennek mintájára nem lehetne egy nemzetközi pénzügyi szervezetet kialakítanunk annak érdekében, hogy ebbe az irányba haladjunk. Aztán pedig ott van a valutárfolyam kérdése. Ezek is alapvető fontosságú, konvertibilitásra van szükség, ez teljesen egyértelmű, és természetesen egy kosárba kell lenniük a nagy gazdaságoknak. Sokkal jobb lesz ez mindenki számára, aztán pedig van egy végső kérdés is, hogy monetáris témában ott volt Bretton Woods, de mi lenne a jövő ezzel kapcsolatban? A következő kérdésem pedig, nem lehetne kanalizálni valamilyen módon ezt az ENSZ irányába? Tehát úgy, hogy van, ahogyan van biztonsági tanács, nem lehetne egy pénzügyi biztonsági tanács is? Az IMF rendszere is talán beléphetne az ENSZ rendszerébe. Um, Köszönöm szépen. Ahogy az elején elmondtam, most még a gondolkodás elején tartunk, mint mondjuk kicsit előrébb járunk a globális egyensúly hiányok terén a gondolkodásban. Nem tudok tehát mindenre majd részletesen válaszolni. Vannak olyan kérdések, amelyeknek az elemzését még meg sem kezdtük. Úgyhogy azokról nem tudok szólni. De arról szól, hogy mondjuk évvégén mit gondolunk majd a francia G20-ak elnökségéről, tehát hogy a francia elnökség sikeres lesz-e vagy sem. Hát Sárközi úr már úgy is megmondta, hogy ez egy siker, de komolyra fordítva a szót, azt hiszem, hogy láthatunk majd konkrét lépéseket. És az egyébként egy másik kérdéshez is kapcsolódik, amit Sánchez úr vetett fel, hogy hogyan koordinálunk. Tehát hogyan koordinálunk az euró csoport elnöksége, a g 20 elnöksége és így tovább között. Ezt informális szinten már felvetettük a francia elnökséggel. És azt láttuk, hogy a francia elnökség nem ezzel a kérdéssel jött, nem voltak hatalmas terveik, amelyeket aztán mindenkire rákívántak erőltetni, vagy nem voltak elgondolásaik a nemzetközi monetáris rendszer reformjáról, amelyeket másokra kívántak erőltetni. Inkább az volt a megközelítésük, hogy hallgassuk meg a többieket is, és aztán használjuk fel ezeket a véleményeket, annak érdekében, hogy javítsuk a rendszert. Tehát nincs itt szó forradalmi megközelítésről, hanem inkább a meglevő rendszer változtatásáról. Azt hiszem több konkrét elem is várható. Például a pénzügyi biztonsági hálózatokkal kapcsolatban. Tavaly is tettünk már lépéseket, de azért még nem jutottunk el oda, ahová szeretnénk. Biztosítási mechanizmusokat kellene teremtenünk olyan országok esetében, akik átélték már ugye a tartalék hiányának a traumáját. vagy azt a traumát, hogy sürgős intézkedéseket kell bevezetni, mert az IMF ezt előírta, olyan intézkedéseket is, mondjuk Tájföld és Malázia, Indonézia esetében olyan intézkedéseket is, amelyeket nem szerettek volna bevezetni, de az IMF ezt, ezeket előírta, és még mindig igen heves érzelmeik vannak ezzel kapcsolatban, ugye a túlzott tartalék generálás miatt. Tehát hogyha ezt meg tudjuk oldani, szerintem ez lesz az egyik sikeres pont. Aztán valószínűleg sikerül megállapodást elérni az SDR-ek ügyében, tehát a speciális lehívási jogok ügyében, nem feltétlen mondjuk a valótakosár meghatározásában, hanem mondjuk annak a módjáról lehet majd megállapodást látni, hogy hogyan lehetne kibővíteni ezt a kosarat az egyes szereplők talán meg tudnak erről állapodni. Több konkrét lépést azt hiszem nem tudok most itt az ingújamból előhúzni, de ilyesmi, ilyen fejleményekre lehet számítani. Persze nem tartoznak a hatáskörömben a pénzügyi ágazat szabályozása és egyéb témák, itt is majd folytatni kell a munkát. A 2010-es évben sikerült előrelépni, de azért idén is lesz bőven intézni való, tenni való, és itt is várhatunk konkrét lépéseket. Aztán a pénzügyi tranzakciós adó ügye. Biztos vagyok benne, hogy önök jobban ismerik a bizottság közleményének tartalmát, a 2010-es októberi közlemény tartalmát. Ugye itt szerepel, hogy a bizottság támogatja a globális szinten bevezetett pénzügyi tranzakciós adót, és a bizottság arra is elkötelezte magát, hogy még tovább vizsgálja ennek a kérdését, különösképpen a G20-ak keretén belül, és megpróbálunk megállapodást elérni a legfontosabb nemzetközi partnerekkel. Tudják azt is, hogy EU szinten szerintünk nem lenne megfelelő eszköz egy ilyen típusú adó, egész egyszerűen a relokáció okozta kockázatok miatt. Tehát szerintünk más alternatív megoldásokat kellene találni, ezek kívánatosabbak. Mi itt a probléma? Önök is felvetették a G20-ak körében ezt a gondot. Tehát ugye partnereink, az Egyesült Államok például és mások hallani sem akarnak erről. Nem akarnak ebben részt venni. Aztán korábban még itt említették, hogy a tánchoz ketten kellenek, és azt hiszem ez a probléma most a pénzügyi tranzakciós adóval, hogy nincs meg a partner, nincsenek, nincs meg a globális partnerek támogatása. Utaltam már a koordináció kérdésére, amit szintén felvetettek. Informálisan és formális szinten is. Tehát mint a gazdasági és pénzügyi bizottság az euró csoporton belül, ugye ezt tárgyalja, tehát informális és formális szinten is zajlik a munka. Felvetettek még egy olyan kérdést, amely elég aggasztó a véleményem szerint. Ez pedig annak a kockázata, hogy a kiigazítási teher, tehát a világgazdaságon belül a kiigazítási teher szinte kizárólag vagy legalábbis legnagyobb részben az eurózónára jutna. Tehát például a dollár leértékelése, a kínai valuta még mindig ugye hozzákapcsolódik, ha egy ilyen helyzetet elképzelünk, akkor a kiigazítási teher egésze az eurózónára jut és ebben igazuk van, ez minket is ugyanannyira aggaszt, mint önöket, hiszen ez nagyon komoly gazdasági problémákhoz vezetne Európában, és ez tehát egyetlen, egy olyan kimenetele az eseményeknek, amelyet szeretnénk elkerülni. És ez az oka például annak, hogy ekkora nyomást ki, próbálunk gyakorolni a partnereinkre, nem csak a kínaiakra. annak érdekében, hogy rugalmasabb legyen az árfolyam, de az USA-ra is vonatkozik, tehát nem lehet 10%-nál magasabb a hiány, ugyanígy javítani kell a fiskális pozíciójukat a kínaiaknak és a többieknek, mert véleményünk szerint ez a szenárió komoly kockázatokat rejt magában. Aztán a GATT, a WTO és hasonló típusú szervezetek említette, amelyek a tőke áramlás, tőke folyamokat figyelhetnék. Én amikor a bevezetőmet megtartottam, pontosan ugyanerre gondoltam, hogy az IMF-nek ez egy nagyon jó szerep lenne, útmutatásokat készíthetne a kontrollokról, a tőke áramlások figyelem kíséréséről, és így tovább. Tehát talán az IMF lehetne ez a szervezet, hiszen megvan a maga háttere, tapasztalata, a mandátuma ugye a nemzetközi monetáris rendszert tudja felügyelni, tehát meg lenne ehhez a hatásköre is. Éppen ezért az IMF lenne a megfelelő szerv, amely ezekkel a kérdésekkel foglalkozhatna. És végül az utolsó felvetés, amit elhangzott, hogy miért nem bővítjük ki jobban a rendszer, tehát mondjuk egy ENSZ biztonsági tanács mintájára lehetne egy pénzügyi biztonsági tanács is. A vita során itt visszajutunk ugyanoda, ami már az elején is elhangzott, hogy a hatékonyság és a képviselet közötti egyensúlyt hogyan teremtjük meg. Tehát mondhatnánk akár azt is, hogy a G20-akat hasonlítjuk az ENSZ biztonsági tanácsához, és így tovább nem tudom, hogy ezekben az ügyekben hasznos lenne egy széles körű testületet összehívni vagy létrehozni, az előrelépést jelentene-e? Robert Goebbels. Robert Goebbels és Ole Schmidt. Merci, président. Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném megtudni, hogy a bizottság figyelemmel kíséri-e az Amerikai Egyesült Államokon belül az amerikai szövetségállamok, a nagy városokon belüli fellépényeket. Mindenki tudja, hogy globális szövetségi államadóság magasabb, mint az eurózónában. Nem Japánról és a többi országról beszélek, hanem Amerikáról. Kevés ember tudja, hogy az 50-ből 48 államnak van egyensúlytalan költségvetése. Kaliforniában például nagyon súlyos a szállamháztatás problémája. Illinois, Illinoisban pedig 50%-os a költségvetési hiány. Most egy olyan furcsa helyzet alakult ki a piacon, Ugye a városi kötvények a municipal bonds területén, ezeket vagy a szövetségi államok, vagy a nagy települési vagy városi önkormányzatok bocsátják ki ezeket a kötvényeket. Itt a kamatlábak növekednek, egyfajta kockázati bónuszt kell fizetni a szövetségi államok. És úgy tűnik, Nemrégiben olvastam egy cikket, amelyből az derül ki, hogy a piac nem vásárolnak a befektetők, úgy tűnik. Van-e esetleg kiegészítő információ ezzel kapcsolatban is? Hogy értékeli ön ezt a hatalmas adósságállományt, amelyet felhalmoztak? Méghozzá ennek a hatalmas amerikai adósságállománynak milyen hatása van a nemzetközi pénzügyi válságra? Köszönöm szépen. Az én első kérdésem kapcsolódik a dollárhoz. És eh, ha elgondolkoznánk azon, hogy a dollár még mindig az, amelyben bízunk, az a valuta. Ha elmennek Afrikába, amelyeknek nagyon szorosak az európai kapcsolata, mégis dollárral kell például a taxinak, taxisnak fizetni. Ez csak a bizalomról szól. Ha ez a helyzet, akkor van lehetőség arra, hogy ezt megváltoztassuk. Ha bizalomról és hitelességről van szó, az is foglalkoztat, hogy ha vannak ilyen problémák, Elképzelhető-e megfelelő változásokat eszközölni? A rendszer az adott körbenyök között nem működött, de egészen jól. Mert ha azt mondjuk, hogy teljesen konvertibilis reménybé, független központi bank, demokrácia, ugye az előző kérdésnél föltettem, Hát Kínának szüksége van a demokráciára. De ez sajnos nem következett be. A kérdésem a dollárról szól, és Kínáról. Néhány esetben, amikor olvasok az újságot, az olyan, mint a dongó. A dongó igazából nem tud repülni tudományosan, de hát próbál mégiscsak. Ugyanez mondható Robert Göbez kérdésével kapcsolatban. Az USA csődje. De mégis ott van, még mindig, még mindig veszünk dollárt. Hát miért? Hát ezt szeretném tudni. A bizottságon miért veszünk még ettől a dongótól, a dollár dongótól? Okay, good. Then go ahead. Tessék, Hübner asszony. Ha jól értem, amit a szakértőktől hallunk, illetve amit ön is mondott, most jött el az idő arra, hogy az új monetáris rendszer kialakuljon, és én is úgy értelmezem, hogy nagyon sok jele van annak, hogy egy olyan rendszer felé megyünk, ami egy több rétűbb valuta rendszert tesz lehetővé. A kérdésem arra vonatkozik, hogy ön is mondta, hogy a növekedésben is egyensúlytalanságok tapasztalhatók, és ez pedig olyan cselekvésekhez vezet, amelyek nem koordináltak. Vannak fontos gazdaságok, nem csupán Kína folytat olyan szakpolitikákat, amelyel saját valutáját védi. Ez nagyon sok feszültséget teremt egyébként a nemzetközi piacokon. Aztán említette a tőkekontrollt, említette, hogy a tőkét megadóztatják, Ön azt mondta, hogy ez az utolsó mencsvárként használható csak fel, és beszélt arról, hogy az új feltörekvő valutákat egyre inkább nyomják felfelé, az eurót pedig túlértékelték. Tehát olyan helyzet ez, amerre azt mondhatnánk, hogy semmiféle egyensúlyi pont irányába nem haladunk, hanem inkább egy különböző nem koordinált reakciókat látunk az országok részéről. Eljött az idő arra, hogy az új feltörekvő rendszerek közepette milyen rendszerrel válaszolhatunk erre a helyzetre, ahol nagyon sok torzulás tapasztalható, illetve olyan folyamatok, amelyeket nem értünk, illetve amelyeket csak több évtized után tudnánk stabilizálni. A kérdésem talán egy kicsit elméleti jellegű, de egy szilárd rendszer, amely megfelelhet minden feltételnek, amelyet ön említett, ebből a helyzetből bármi ehhez hasonló egy új monetáris rendszer kialakulhat? Egy meglehetősen jól működő rendszer problémái tudjuk-e orvosolni, vagy pedig védjük ezt a rendszert, ami eddig létezett. Tehát szeretném, hogyha igazolná annak szükségességét, hogy a bizonytalanság időszakában előre léphetünk-e valamilyen irányba. Thank you. Um, before I tackle this issue, which is... Köszönöm szépen, mielőtt rátérnék erre az alapvető kérdésre, ami most elhangzott, hadd térjek még vissza egy hasonlóan lényeges kérdésre, amely az Egyesült Államokban kialakult hiányra vonatkozik, sőt, még ennél mélyebbre is lehet menni, mert nagyon sok helyi önkormányzat van, amely igen nehéz helyzetbe került. Tehát igen, a bizottság követi ezeket az eseményeket. Ez tulajdonképpen része az aggodalmainknak, amikor amerikai barátainkkal tárgyalunk, akkor ezt mindig el is mondjuk. Tehát a fiskális hiány minket is aggaszt. Nem csak a szövetségi kormányokról van itt szó, hanem, ahogy mondtam, a helyi önkormányzatokról is, és ez csak súlyosbítja az aggájainkat. Hát mindezt elmondván az Európai Bizottság ezen túl sok mindent nem tehet, mint hogy kifejezi aggodalmait a partnerének. De ez azt hiszem kapcsolódik ahhoz a kérdéshez is, hogy miért még mindig a dollár a fő nemzetközi valuta. Azt hiszem, hogy a közgazdászok tudnák ezt igazán megválaszolni. Láthatjuk, hogy hogyan alakultak a dolgok mondjuk a történelemben az első világháború után. Hát tulajdonképpen csak a második világháború vége után következett az be, hogy a font sterlinget az amerikai dollár váltotta, mint fő valuta pedig a helyzetük már az első világháború után megfordult, de mégis csak a második világháború után váltotta a dollár a fontot, és hasonló fejleményeket élhettünk át mondjuk az euró esetében is, egész nagy piaci részesedés tudhat már magáénak, mondjuk 10-11 év óta, de még mindig nem akkora a piaci részesedése, mint az EU súlya a világgazdaságban. Tehát ugyanez figyelhető meg ez az űr, és vannak ennek egyéb hatásai. Ugye mások is használnak egy valutát, akkor én is azt használom mondjuk így, És vannak szerintem fontos pszichológiai szempontok is, hogyha valaki a biztonságot keresi, az emberek mindig a dollár felé menekültek, legalábbis ember emlékezett óta, ez az egyik menekülési út, hogyha gond van, akkor dollárba kell fektetni, vagy most az emberek aranyat vesznek. Feltehetjük a kérdést, hogy mi, mi, ez mire jó, de ugyanez a hatás. Tehát azt hiszem, hogy ennél, ennél részletesebb vagy további választ erre a kérdésre nem tudok adni. Nem szeretném persze azt mondani, hogy az amerikai dollár szerepe gyengülni fog, mert még mindig a legfontosabb valuta. Egy kérdés közben. Nemrégiben vettem részt Hans Fernazin Müncheni professzor úr előadásán egy konferencián, és ő azt mondta, hogy a dollár azért ennyire domináns, mert a nemzetközi tőkepiacokat angol száz bankárok uralják. És az oroszlánok nem egymást hallják fel általában, hanem a többieket. Válasz. Hát nem szeretnék egy ennyire komoly, tekintélyes személyt, mint professzor Zint, nem szeretnék neki ellent mondani, de hát nem ez az egyetlen piac, most egy mikrofonon kívüli megjegyzés, igen, angol szászok ezek a bankárok. Én inkább arra gyanakszom, hogyha lenne pénzügyi előnye annak, hogy a dollárt hagyják és váltsanak át egy zimbabvei vagy bármilyen más valutára, mert az előnyösebb, az biztos, hogy a pénzügyi piacok ezt megtennék. De egyelőre nem előnyös. Egy újabb megjegyzés mikrofon nélkül, amit nem hallottunk. Minden esetre térjünk vissza a, a kérdésre. Tehát ez, ez, ez nyitott kérdés marad, még Zink úrnak is ami azért megnyugtató, hogyha ilyen tekintélyes szakemberek sem tudnak valamit megválaszolni. De visszatérnék Hübner asszony felvetéseire. Szerintem én igazából azt szerettem volna mondani, hogy még Sárközi úr sem, meg mi sem tudunk a cilinderből egy teljesen új rendszert előhúzni egy szempillantás alatt. Ahogy mondtam a bevezetőmben, volt egy rendszerünk, amely 40 évig jól működött, sőt, még ennek a rendszernek a segítségével úgy, ahogy át is vészeltük a pénzügyi válságot, legalább nem lett rosszabb. Tehát jó lenne nem kiönteni a gyereket a fürdővízzel együtt, hanem a meglévő rendszert javítani. Nézzük meg, hogy milyen hiányosságai van, ennek én említettem egy párat, az árfolyamok rossz megállapításától kezdve a áramlásokig. Tehát ezeket a hiányosságokat próbáljuk megorvosolni. Mondjuk úgy, hogy megpróbálunk megoldást találni arra, hogy legyen nemzetközi likviditás, ami nem mindig az Egyesült Államokból származik, hanem esetleg egy nemzetközi kibocsátótól származik, és így nemzetközi likviditás lenne stabilabb alapokon. És egyéb gondolataink is vannak. Ezek a relatíve szerény javaslatok, tehát nem azt célozzuk, hogy alapjaiban változtassuk meg a meglévő rendszert, hanem javítsunk egy egyébként jól működő rendszeren. Tehát mondtam már, hogy semmi forradalmat nem kívánunk csinálni. Miguel Portas Utána pedig kilek a kis kollégánk. Eu não sei se há necessidade de uma revolução eh, ou não. Nem tudom, hogy ebben az esetben van-e szükség forradalomra vagy sem. De úgy látom, hogy a valóta tehetetlensége, a politikák tehetetlensége. Mit akarok ezzel mondani? Szerintem egyértelmű kapcsolat van a végtelen eladósodási kapacitás, amivel az USA rendelkezik, e között, és az amerikai jegybank által képviseltek között lehet, hogy tévedek, de nem tudom, hogy ebben az esetben az euró tehetetlenségéről kidönt. Ugyanis úgy tűnik, hogy az euró azzal együtt, hogy nem rendelkezik saját jegybankkal, és nem ad ki kötvényeket, ezzel együtt a tartalékok 20%-át teszi ki. Számomra aggasztó, hogy gyakorlatilag végtelen a dollár eladósodása. Aggaszt, hogy ez milyen következményekkel jár a mi számunkra. Másodszorban pedig Második észrevételem. Sánchez Presedo úr mondta, hogy mindannyian egyetértünk a tőke mozgás szabadságával. Be kell vallanom, hogy én nem, nem értek egyet ezzel. Szerintem egy tanulságot le kell vonnunk, mégpedig azt, hogy a tőke mozgásának szabadsága illetve az általa okozott problémák sokkal nagyobbak, mint a források finanszírozásának lehetőségének előnye. Ezért tehát én nem csak Bérez asszony kérdését említeném meg a pénzügyi ügyletekre kivetendő adóról, hanem tulajdonképpen az adóparadicsomokról is szólnék, illetve kérdeznék fel, tennék fel önnek egy kérdést adó paradicsomok 80%-a európai fennhatóság alatt van. Milyen akadályok létezhetnek? Illetve miért nincsen stratégia arra, hogy ezeket az adóparadicsomokat bezárjuk, annak érdekében, hogy példamutató módon a tőke belépés és kilépést is megadóztassuk. Én egyszerűen nem értem, hogy mi ezzel a probléma. Főként mivel ez a gyakorlat egyfajta előnyel is rendelkezik az európai fiskális politikák területén. Kérdezném, hogy ez miért van így, és az elnöknek is tennék fel egy kérdést. Szeretném tudni, hogy igaz-e, hogy a német export 55%-át európai importtal teszik, és nem azért, hogy szeretném, hogyha a német munkások fizetését megnövelnék, akkor talán több portóit vásárolhatnának. Ez eh, csak annyit. Azt mondtam, hogy 55%-a a német exportnak előszállítmányként Európába érkezik. A német munkabérek a legmagasabbak Európában. Köszönöm szépen. Én eh, folytatnám azt a kérdést, amelyet eh, előző kollégáim feltettek. Az USA egy adóparadicsomnak is számít, illetve egyfajta biztonságos öbölnek. És itt ugye mi a helyzet, hogyha a piacok elkezdenek aggódni az amerikai adósság állományát, és fekete hattyút játszanak velünk és ki veszik a dollár alapú tartalékaikat. Ez mihez vezetne a világon? Egy fekete hattyú. Ez egy elképzelhetetlen esemény, amely bekövetkezik. Ez a fekete hattyú. Sok vita övezi a pénzügyi válságot, illetően az, hogy nem jeleztük előre ezt a válságot el se tudta képzelni, hogy be fog következni a pénzügyi válság. Nem fehér hattyú volt, amelyet látunk, hanem egy fekete hattyú volt, amelyet soha nem láttunk még. Magyarul mondhatnánk, hogy olyan ritka, mint egy fehér holló. Tehát görögösen fekete hattyú vagy fehér holló ritkaságú eseményről van szó. Ami az USA gazdaság és az európai gazdaság relatív méretét illeti, egyre kisebbek lesznek ezek a gazdaságok a következő 10-20-30 évben. A dolgok tehát több lesz a fehér holló, vagy a fekete hattyú, ahogy az idő telik. Nos, ami az SDR-eket illeti. Az LKB miért ellenzi ezeket a különleges lehívási jogokat? És mik az előnyei az estéreknek egy multipoláris világban, egy olyanban, amely ki fog alakulni? The US and, and, uh, you know... Nagyon sok kérdést tettek fel az USA-ról, hiszen hiába rendelkeznek olyan valutával, ami a legtöbb tartalék alapját képezi, mégis elképesztő adósságaik, deficiteik vannak. Miért az a dollárt használják. Hát azért, mert ez még mindig a legbiztonságosabb mód. A növekedés idén valószínűleg már magasabb lesz idén, mint Európában. A valutár folyam kockázat pedig az USA-ban nem nagyobb, mint az euró az eurozónában, és nem az, ugyanis a feltörekvő piacoknál a növekedési előrejelzések nyilván sokkal nagyobbak, mint az USA-ban, a valuta kockázat, illetve elé, egyéb politikai kockázatok nagyobbak. A pénzpiaci résztvevőknek az USA dollár még mindig a legbiztonságosabb a jelenlegi körülmények között is, ahol magas a deficit. De aztán pedig igen, pontosan erre szerettem volna reagálni, akkor bukkan fel a fehér holló, mi történik, ha hirtelen a pénzügyi hozzáállás megfordul, a piacok úgy látják, hogy most már nem tartható fenn ez a deficit, például a Kalifornia deficite semmiképpen nem tartható fenn, megfordul a trend, a hozzáállás, és az USA dollár leértékeléséhez vezet. Az első előadásomban említettem pontosan ezt, hogy miért akarjuk a globális egyensúlytalanságokat csökkenteni. ha egy adott ponton ezeket korrigálják, általában egyébként nem lesz ennek, ez a korrigálás nem egy könnyű folyamat, hanem hirtelen zavaró módon történik meg ez a korrekció. Ön is említette, hogy számos intézkedés segíthetne ahhoz, hogy a globális egyensúlytalanságokat kiigazítsuk. Nyilván egyetértés és logika is van ezekben az elemekben. Nagyon óvatos lennék egyébként azzal kapcsolatban, hogy megpróbáljak belelátni az EKB gondolataiba. Az én értelmezésem szerint az EKB azt nyilatkozta, hogy nem támogatják az SDR használatának kibővítését, mert inflációs hatással járhat. Ugyanis alapvetően a pénz nyomtatást jelenteni. Én így értelmezem, de említeném, hogy én most nem az LKB nevében beszélek. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm, Bex úr, hogy itt járt nálunk, és hogy itt töltötte a mai délutánt. És köszönöm, hogy ennyire sok kérdésre volt hajlandó válaszolni és nyíltan válaszolt. Csak egy pontot szeretnék még hozzátenni, ugyanis az infláció szót említette. Világos-e mostanra, hogy az Egyesült Államok eléggé egyértelműen megkezdte az inflációs politika folytatását annak érdekében, hogy csökkentse az adósságokat. És pontosan ez történt, amikor a G20-ak találkoztak Szöulban. Ezt, ö, Geiner azt mondta a kínaiaknak, hogy ö, meg kell változtatni a yuan, yuan árfolyamát, és nyilván mindkettőnek igaza volt valahol azt kell mondanom, hogy engem személy szerint egy kicsit aggaszt ez a téma, ugyanis úgy gondolom, hogy a koordinált a koordináció módja a G20-akon belül, az EU-ban, az eurozónán belül. Azt hiszem, hogy eléggé sok kellemetlen meglepetés elé nézünk. Ez a hozzáállásom vagy megérzésem, és kíváncsi volnék, hogy a bizottságot is aggasztja ez az inflációs politika. Well, uh, to add to what you said about, um... Nos, kiegészítem azt, amit most mondott a, kín, a kínai külügy, pénzügyminiszterről. Az LKB-nak e is elmondták, az LKB e is elmondta, hogy az alacsony kamat lábak, az alacsony kamatlábaknak hasonló hatása van. A világ, az egész világgazdaságra. Ez egy nagyon érzékeny téma, heves vita folyik a szakértők között szerte a világon, az ECFIN főigazgatóság szakértői is vitatják még ezt, nincsen közösen kialakított véleményünk. A személyes véleményemet elmondhatom, ha megengedik, de hangsúlyoznám, hogy ez az én magánvéleményem. Én komolyan aggódom. De vannak olyan kollégáim, akik nem aggódnak, és nekik is vannak érveik. Én aggódom, ugyanis én olyan időkben nőttem fel, amikor figyelték a monetáris agregátumok állapotát, az alapvalutákat, de ma már másként működnek a piacok, teljesen más mechanizmusokat látunk, tehát nem feltétlenül kellene nem feltételezzük azt, nem feltételezhetjük azt, hogy azért, mert egy bázisvaluta x százalékot ugrik, akkor ez most inflációhoz vezet szerte a világon. Most tulajdonképpen elmondtam az ellenérveket, de ettől függetlenül aggódom. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Pervans kíván még szólni. Én, mint az elnök úr, szeretném megköszönni önnek, hogy itt volt köztünk. Nagyon sok kérdést szeretnénk önnek még föltenni, nagyon sok témát nem érintettünk közvetlenül. Például az igazságos kereskedelem, a fair trade fogalmát nem bontottuk ki. Kicsit nagyobb a sikere ennek a témának, mint ez korábban volt, de nem beszéltünk például Azt szeretem, ha ön egy kicsit frusztráltan távozna. Az a tény, hogy ma a piacon nagyon sok likviditás van, tehát nagyon sok pénzt nyomtak be a válság idején a piacokba. Jó lenne, ha vissza vándorolnának ezek a pénzek az eredeti dobozkájukba, nagyon nagy a spekulációs veszély. Az a benyomásom, hogy a G20-ak tanácskozásain az emberek kimondják, amit gondolnak, de mint ezt megtesszük, olyan párbeszéd zajlik, amelynek nem vonjuk le a konklúzióit. A ma ez a válság kialakult, hát akkor valami nem működött. És az az érzésem néha, hogy ezt a válságot nem használjuk fel arra, hogy megnézzük, hogy hogyan lehetne a pénzügyi szolgáltatások piacait úgy működtetni, hogy hosszú távon működjenek. Ha beszélünk a renimbi és a dollár közötti viszonyról, mit tesznek az egyes térségek azért, hogy a pénzügyi szolgáltatások piacát helyreállítják. A reálgazdaság igénye hatalmasak, de úgy gondolom az az érzésem, hogy lehet, hogy majd a munka vacsora idején beszélünk erről, de beszélnek erről, de nem, mintha nem mernének néhány témára kitérni. Nagyon fontos a pénzügyi piacok vezető szerepe. Utolsó megjegyzésem. Nem beszéltünk majd olyan elemről, amely részét képezte a jelentésnek. A kérdés az, hogy globális gazdaságirányítást akarunk, milyen szintűt, az IMF legyen, vagy ez nem elég, ha van valódi globális irányítás, akkor az ENSZ égész alatt kellene azt megvalósítani. Az IMF-et be kellene építeni ebbe a de hát nem szabad ennek a globális irányításnak csak a pénzügyi aspektusra korlátozódnia. Sokkal tágabb értelemben kell értelmezni. Az IMF-ről beszélünk szűkebb értelemben, ami a G20-akat illeti, a g egy végrehajtó bizottságá kellene alakulniuk, az IMF végrehajtó bizottságában. Ha megnézzük, hogy ki az elnöke az IMF-nek, hát biztos vagyok abban, most senki ellen nem akarok szólni, hát Hát ha megnézzük a jelölteket, van, aki nem tudná ezt az akadályt legyőzni. Ezt meghagyom önnek ajándékként. Okay, good. <laughs> Yeah. Okay, good. The rest maybe just Yeah, I, I think, uh, well, not lot. Igen. Azt kell mondanom, hogy természetesen nem akarok erről szólni, talán magánbeszélgetésben válaszolni fogok erre az utolsó felvetésére, de ön megerősíti az aggályomat, hogy ez a likviditás, amelyet belepumpáltak a rendszerbe, valamilyen módon ki kell vonuljon abból, tehát valamilyen kiutat kell találjon. Kollégáim azt mondják, hogy külön világban élünk, és a pénzügyi dereguláció és a rendszer reformja fogja megváltoztatni a dolgokat. Remélem, hogy igazuk van. És hogy az inflációs nyomások pedig nem erősödnek meg néhány éven belül. De egy más rendszerben nőttem én föl, ott azt gondolom, hogy még két-három év kell ahhoz, hogy ennek eredményeit lássuk. Köszönöm szépen.